Köszönöm.

Uh, Kedves kollégák, hölgyem és uraim, folytatnám a délutáni ülést. Eszmecserére kerül sor az EU-Norvégia kereskedelmi kapcsolatok legutóbbi fejleményéről van szó, és kérem, hogy maradjunk némileg csendben. Én úgy gondolom, hogy a legutóbbi intézkedésekre kellene koncentrálnunk. Ezt sokan protekcionistának tartották, és az Norvég-EU megállapodásokat sérték meg mindenek előtt, ami a 72%-os vámot illeti a hortenziára, illetve bizonyos sofa, húsokra és sajtokra vetettek ki vámot, importvámot. A norvég eh, kormánya azt javasolja, hogy advalóram vámokra térjenek át, tehát mindenek előtt eh, a sertés és a bárányhúst érinti. Ez nagyon konkrétan érinteni az EU exportot mindenek előtt a bárányhús esetében. A nemzeti költségvetést a Norvég parlament egyébként a tervek szerint ma fogadná el. Meghívtuk a norvég nagykövet urat ide az EU parlamentbe. Örülök, hogy eljött. Ale Laikvolúról van szó, és kérem, hogy mutassa be majd a norvég perspektívát, és alakuljon ki eszmecsere a tagokkal. Nos, excellenciás uram, öné a szó, és utána lehetőséget adunk a képviselőknek is. Elnök úr, köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy lehetőséget kapok arra, hogy szóljak a bizottsághoz, mint ha megengedi, néhány percet szánnék három pontra az egyik egy általános áttekintés lenne az általános kapcsolatokról, a második pont a mezőgazdaság, a harmadik pedig, hogy konkrétan mi történik azokkal az ügyekkel, amelyeket ön a bevezetőjében említette. Vegyük az elsőt, a kereskedelmi kapcsolatok Norvégia és EU között a legfontosabb számokat tekintve az Európai Unió szemszögéből Norvégia az ötödik legnagyobb partnere, kereskedelmi partnere, mi pedig háromnegyedünket az Európai Unióval bonyolítjuk. Az EU gáz importjának nagy része 20%-a érkezik Norvégiából, e, olaj esetében 12%-ról beszélünk, ez rámutatja, hogy milyen súlyosak, milyen nagyok a kereskedelmi kapcsolataink és ezek nagyon fontosak Norvégia számára, ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy az EU szempontjából, az EU tagállamai szempontjából ugyanez mondható el bizonyos kivételektől eltekintve az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség közötti megállapodás alapján működik. Ez egy egységes piacot jelent 1994 óta ez nyilvánvaló, hogyha az egységes piac része vagyunk, ez nem csak gazdaságot jelent, ez a szabályozásban is az egyenlő esélyeket érinti az egyének, a gazdaság számára, a munkavállalók és a tanulók számára. Tegnap a, egy tanácsülésre kerül egy közösen értékeltük ennek a működését. A tanács azt mondta, hogy idézem, az egységes piac 20. évfordulója kapcsán az EU tanács elégedettséggel alapította meg, hogy ez egy nagyon jó eszköz volt az európai gazdasági térség működéséhez. Ez teljes mértékben egybeesik egyébként a norvég kormány értékelésével egy fehér könyvben, amit elmúlt hónapban terjesztettek ott a parlament elé. Meggyőződésünk, hogy ez a megállapodás valamennyi érdekelt fél számára jó. A kormányunk úgy gondolja, hogy Norvégia ambíciója is az, hogy a jövőben egy dinamikus kapcsolatot alakítsunk ki gazdasági és politikai területen is az Európai Unióval. Nos, ez egy általános dolog, és ez a válasz az első pontra. Azt gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a kapcsolataink Norvégia és az EU közötti kapcsolatok gazdasági és politikai szempontból valóban átfogóak és dinamikusak. Ha nézzük most meg a mezőgazdaságot, az előbb azt mondtam, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás szabályozza kevés kivétellel a kapcsolatainkat, és hát a mezőgazdaság jó részt alkotja ezeket a kivételeket. Itt van, létezik egy importrezsim, amely egy fenntartható belföldi termelést irányoz elő. Nem vagyunk persze egyedül ezen a területen, a legtöbb ország így kezeli ezt. Természetesen mm, a mi megközelítésünket tükrözi a mezőgazdasági termelésben az, amit szeretnénk alkalmazni. A nemzetközi tárgyalások és a kereskedelmi ügyekben a WTO keretei között is, illetőleg a szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében is ez a 19. cikk a jegyzőkönyvben E, tudni illik a mezőgazdaságra az általános megállapodás harmadik jegyzőkönyve nem vonatkozik. Itt a feldolgozott mezőgazdasági termékekről van szó, illetőleg a 19. cikk kötelez bennünket arra, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kereskedelmet liberalizáljuk, de bizonyos feltételek mellett mm, lehet ezt csak megvalósítani adott keretek között mezőgazdasági politikák figyelembevételével, és egy két oldalú, illetve több oldalú viszonosságon alapuló kölcsönös előnyöket biztosító rendszert kell kialakítani. Azt gondolom egyértelműen, hogy ezeket a kötelezettségeket Norvégia teljesítette. Tárgyalunk, felülvizsgáljuk az elért eredményeket, és itt lehetővé válik, hogy az EU számára bizonyos engedményeket is tegyünk. 2012. január 1-ével vezettünk be új lépéseket, intézkedéseket. Például a sajt esetében duplájára emeltük a kvótákat. Ha megnézzük a számokat, a Norvégiába irányuló mezőgazdasági export 150%-kal nőtt az elmúlt időszakban, a mi exportunk 45%-kal növekedett az említett időszak alatt. Ugye általában elmondhatjuk, a norvég piac nem egy zárt piac. A teljes fogyasztásunk 50%-át import fedezi, és az importnak a 70%-át adja az Európai Unió. Tehát a 35% a több mint egy harmada, tehát a norvég fogyasztásnak az EU-ból származik. Az Dán filozófus egyszer azt mondta, a jövőbeli növekedésre koncentrálunk, és természetesen az Európai Unió exportja és fontos, és fontos a belföldi termelés is mint már a bevezetőjében elmondta, végül szeretnék kitérni egy néhány konkrét pontra. Egyértelmű különbséget kell tenni a hortenzia és a módosítások között bizonyos vámok, illetve illetékek esetében. A hortenzia esetében itt nem vámmódosítás, nem illetékmódosítás volt, hanem egy besorolásbeli módosítás volt. Valamit helyre kellett igazítanunk, valamit nem jól vezettünk be régebben, és ezt kellett helyre tennünk. Nem vagyok egy botanikus, de a latin kifejezés hydrogenia microfila ez egy kategória, tehát ezt éveken keresztül 72%-os vámmal hoztuk be, egészen a 90-es évekig visszamenőleg. Részben viszont ezt úgy hozták be, mint valamilyen bokrot, és gyakorlatilag valamilyen bokorként sorolták ezt be, holott világról van szó. Amikor a vámhatóság látta ezt, egy administratív lépést tettek, vagy döntést hoztak, és ez nem volt elkerülhető. Én szívesen elismerem, hogy exportőrök adott esetben, akik exportálni tudtak, nem örültek annak, hogy ezt 72%-kal korrigálták, és nem 0%-kal szállíthatnak. Ez abszolút nem függ össze kereskedelmi politikával, és nem egy politikai döntés, amit a norvég kormány meghozott ebben az esetben. A konkrét vámok módosítása 2013-ban a kormány azt javasolta, a bárány, a marhahús és a sajt esetében egy advelem vámot fognak, advalorem egy értékalapú vámot fognak bevezetni, eh, és nem darabalapú vámot vagy mennyiség alapú vámot, és ez egy általános döntés a költségvetésről a következő évre, erre szükség van, ez egy módosítás, azonban a módosítás teljesen összhangban a VTO-val, és ezt mi döntjük el, hogy választjuk-e, hogy konkrét vámot alkalmazunk-e, vagy értékalapú vámot. Most ilyen specifikus vámot alkalmaztunk eddig, viszont az évek során működött ez természetesen, de időközben ez erodálódott, és ez a háttere annak, amiért a kormány új javaslatot készített, ami igyekszünk a negatív hatásokat minimalizálni, és nem lényegesen érinti azokat az engedményeket, amit Norvégia az EU-nak ad. Ide tartozik egyébként a 7200 tonnás sajt és 8000 tonnás hús import is, ami vámmentes. Mi eleget teszünk a nemzetközi kötelezettségünknek ezáltal, és a progresszív mezőgazdasági liberalizáció természetesen megtörténik, és szem előtt tartjuk a mezőgazdasági politikákat, és a viszonosság alapján természetesen további lépéseket is készek vagyunk megtenni, a, mindenképpen szeretnénk betartani a 19. cikk előírásait, ami a 150 százalékos növekedést illeti az Európai Unióból Norvégiába 2000 óta. Készek vagyunk folytatni a párbeszédet természetesen az Európai Unióval figyelembe véve a kötelezettségünket, illetőleg a szabadkereskedelmi megállapodásban szereplő előírásokat is. Tegnap találkoztunk a szabadkereskedelmi tanácssal, és a következtetéseket tekintve elmondhatjuk, ezek közös következtetések voltak, hogy a tanács várja a 2013-14-es felülvizsgálatot a mezőgazdasági termékek kereskedelme vonatkozásában, és a 19. cikk keretei között hajlandók vagyunk további tárgyalásokra is. Igyekeztem röviden összefoglalni és egy széles körű képet adni a mezőgazdasági politikáról is igyekeztem ténylegesen a számokra, az adatokra hivatkozni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Kovett úr ezt a lettekintést. Mielőtt átadnám a szót a képviselőtársaknak, szeretném meghallgatni az Európai Bizottságot is. Nagyon örülök neki, hogy Luc de Martin úr itt van az európai... Luc de Vigné, bocsánat, úr van itt az Európai Bizottság részéről elnézést. Nagyon örülnék, hogyha elmondaná az önök nézőpontját erről a témáról, illetve a nagykövet úr a vámmentes kvótákat is említette, kérem, hogy magyarázza el, hogy mit is jelent a vámmentesség, hogyan működik ez azok számára, akik termékeket kívánnak exportálni, illetve kell -e fizetni azért, hogy a kvótákban részesülhessenek. Mit jelent a vámmentes kvóta? Nagyon hálás lennék, hogyha ezt elmagyarázná nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy előléptetett az előbb. Természetesen nem fogok mondani a nagykövet úrnak. Azt mondhatjuk, hogy általánosságban jó és erőteljes szabályok mentén zajlik a kereskedelmi kapcsolat Norvégiával, ötödik legjelentősebb partnerünkkel. Természetesen az ember többet foglalkozik a problémákkal, mint a problémamentes dolgokkal. Norvégiával való kereskedelmi kapcsolatok különösen Norvégia számára hasznosak, hiszen 36 milliárd eurós a mi kereskedelmi deficitünk Norvégia irányában. Viszont azért vagyunk most itt, hogy a közelmúlt fejleményeit megbeszéljük, különösen az EGT tanács, a tegnapi EGT tanácsülés fényében. Sajnos nem értek egyet a nagykövet úrral, amikor azt mondja, hogy ezek az intézkedések nem protekcionista jellegűek, vagy hogy nem az a szándékuk, hogy protekciót valósítsanak meg. Végeredményben igenis protekcionista lépés az, hogyha nulláról 72%-ra emelkedik a vámtétel, attól függetlenül, hogy adminisztratív intézkedésnek, vagy vámintézkedésnek nevezzük, a végeredményben itt egy protekcionista egyezkedésről van szó. Ráadásul, hogyha egyik napról a másikra történik, akkor nagyon súlyosan érinti az exportőröket. Én sem vagyok botanikus, nem tudom, hogy hogyan kell megkülönböztetni az A-típust a B-típustól. Minden esetre, hogyha ennyire hirtelen, mindenféle indokolás nélkül történik a változtatás, úgyhogy előtte 20 évig másként volt, és hirtelen 0-ról 72%-ra emelkedik a vámtétel, az komoly fejlemény. Ami a többi terméket illeti, amiről itt a vita folyik, ugye a sajt esetében alapvetően tízszeres a növekedés, a bárányhúsnál ötszörös a vám, és a marha ekvivalenseknél kétszeres a vámtétel emelkedése. Természetesen nem örülünk ennek, és nem is kell különösebben magyaráznom, hogy a jelenlegi időszakban, különösen a sajt esetében, tehát nem igazán időszerű, hogy az exportőreink életét még inkább megkeserítsük. És ráadásul, ahogy említettem, Norvégia nagy haszonélvezője az EU-val való kapcsolatnak. De több bilaterális kétoldalú találkozón felvetettük ezt a norvég partnerekkel. November 7-én Csolos biztos úr a norvég mezőgazdasági miniszter kollégájával találkozott, tegnap de Gucht biztos norvég külügyminiszterrel folytatott tárgyalás, és mind a ketten súlyos sarnálkozásoknak adtak hangot, miszerint nem olyan időket élünk, amikor a protekcionizmus kellene erősíteni. Tegnap a tanács konklúzióiban is a protekcionizmus ellen szólalt fel. Úgyhogy attól tartok, hogy ezek a norvég intézkedések egyáltalán nem üdvözlendők. A nagykövet úr az EGT tanács tegnapi konklúzióiból egy mondatot idézett, de a következő mondatban viszont az szerepel, hogy az EGT tanács nyugtázta hogy az Európai Unió nagyon sajnálatosnak tekinti az intézkedéseket, miszerint ad valórem vám kezelésre térnek át a mezőgazdasági terményeknél, és az Európai Unió erőteljesen szorgalmazza, hogy Norvégia vizsgálja felül ezt az intézkedést. Úgyhogy a teljes bekezdés így néz ki, aminek az elejét a nagykövet úr idézte ami az intézkedéseket illeti, nem egyszerűen az EGT megállapodás szellem ellen hatnak, hanem úgy gondoljuk, hogy a betűjével is ellentétesek, hiszen a 19-es cikk egyértelműen azt mondja, hogyha a mezőgazdasági kereskedelem esetében nehézségek állnak elő, akkor konzultálni kell a partnerekkel, ez nem történt meg a norvégok részéről. A kettes cikk azt is kimondja, hogy a liberalizáció terén a mezőgazdasági kereskedelemben további erőfeszítéseket kell tenni. Nem mondhatjuk, hogy a nulláról 72%-ra, vagy tízszeresre, ötszeresre, kétszeresre növelt vámtétel fokozatos liberalizációt jelentene a kereskedelemben a feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében kötelezettség, hogy két évente találkozzunk, e esetében azonban 93 óta csak két találkozóra került sorra azzal zárnám, hogy úgy ítéljük meg, hogy ezek az intézkedések a megállapodás betűjével és szellemével egyaránt ellentétesek, és azt kérjük a norvég féltől, hogy az év végéig függesse fel ezeket az intézkedéseket, és nyilván a jogorvosati lehetőséget is fenntartjuk magunknak. Közvetlen kérdésére, egy konkrét kérdésére Eh, válaszolva, elnök úr, a jelenlegi eh, kvótarendszert eh, pályázati úton működtetjük. 2011-ben jelent meg az első pályázat, a sajt esetében 24,98 norvég korona a kilónkénti ár. Ebben az esetben, a kvóta esetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Lüglő Vinyé úrnak ezt a betekintést eh, a bizottság és a tanács eh, álláspontjában, most pedig szeretném megnyitni a szót. Christopher Fjellner úr, tessék. Köszönöm szépen, csak megvárom, hogy felvegye eh, mindenki a felhallgatóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt akarom mondani mindenek előtt, hogy nagyon örülök, hogy jelentős norvég delegáció érkezett ide ma. A norvég nagykövet is itt van, hiszen a Norvégiához fűződő kereskedelmi kapcsolatok jelentősek. Túl keveset beszéltünk ebben a szakbizottságban az EU-Norvég kereskedelmi kapcsolatokról. Különösen szomorú, hogy az EU-Norvégia kereskedelmi kapcsolatokról pont e, e, vám intézkedések kapcsán beszélünk. 277 százalékról van szó a sajt esetében, 340 meg 400 százalékokról a hús esetében. Ezek drákói vámtételek. Amikor a tejtermelőkkel beszélek, Svédországban ők azt mondják, hogy teljesen leáll a sajt export Svédország és Norvégia között. Hát nem tudom, hogy itt voltak és látták-e a tejtermelőket itt az épületen kívül. Tudom, hogy a norvég tejtermelők előtt is nagy kihívások állnak. Remélem, hogy együtt sikerül majd ezeket a kihívásokat leküzdeni amelyek az Európai Mezőgazdaság előtt állnak. Remélem, hogy együtt tesszük ezt meg, ugyanazt a nyelvet beszélve, együttműködve, annélkül, hogy kereskedelmi akadályokat állítanánk fel, és leállítanánk Európa és Norvégia között a kereskedelmet. Remélem, hogy meg tudunk birkózni ezzel a kérdéssel. Um, norvég gazdaságot tanulmányoztam a minap. Nagyon érdekes, 5%-os a GDP növekedés. Ritkán beszélünk, ritkán, ritkán említünk ilyen számot Európában manapság. 3,7%-os a munkanélküliség, és kereskedelmi többlet van általában a protekcionizmus akkor vetődik fel, hogyha egy országban gazdasági válság van. Hát hol van itt a válság Norvégiában, ami ezt a protekcionizmust indokolhatná? Vagy lehet, hogy inkább a közelgő politikai ö, választásokról van szó? 19-es cikk második bekezdése kimondja, hogy folyamatosan erőfeszítést tesznek a szerződő felek, hogy fokozatosan liberalizálják a mezőgazdasági kereskedelmüket. Ez tehát a célkitűzés. Felvetődik bennem. hogy ez az intézkedés miként járulhat hozzá a Norvégia és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatok liberalizálásához. És van itt más dolog is. A nagykövet úr kölcsönösségről beszél. Ez nagyon jó. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor önök azt várják, hogy az Európai Unió és vámokat vessen ki önökre, mert ez lenne a kölcsönösség. A kölcsönös haszon érdekében, ugye? mit jelent ez? Én most egy kicsit személyes leszek. A kapcsolataimban a norvég norvégokkal, ugye szakértelemre támaszkodunk, és nagyon gyakran itt az Európai Parlamentben, és én kiálltam Norvégia mellett, és a norvég cégek mellett amikor nehéz helyzetben voltak. Emlékszem a dömping ellenes ügyekre és vitákra közöttem és a bizottság között a Norvég lazac ügyében, és akkor én Norvégiát védtem, és ezért vagyok én ennyire csalódott. amikor Norvégia nem áll ki a szabadkereskedelem mellett, hanem protekcionizmus mellett dönt, akkor el kell magyaráznia, hogy miért teszi. Ez nem szakmai, technikai kérdés. Nem arról van szó, hogy a százalékokról a súlyra állnak át. Úgyhogy legközelebb miért álljak én ki a norvég cégek jogaiért, hogy igenis árulhassák termékeiket az EU-ban, hogyha ők nem teszik lehetővé a svéd termékek megjelenését Norvégiában. Christopher? If there are no other members who want to uh, take the floor. Köszönöm, uh, Christopher. Hogyha uh, más nem kéri a szót, akkor hadd tegyek én néhány személyes megjegyzést. Treibt. Ami engem foglalkoztat ebben a témában, az a jogilag talán lehetséges különbség, bár a bizottság képviselője itt is jelezte, hogy vannak kétségei, de mi a különbség, ami esetleg működik jogilag, és mi az, ami barátok között még szokásos. Tehát e- van-e ilyen? És eh, ami ma adott esetben Norvégiából a mai napon a parlament megtörténik, és január 1-től hatályba lép, az szerintem nem csak jogszerűtlen, eh, de főleg barátok között távolról sem szokás. Jó lett volna erről korábban beszélni lehet erről tárgyalni, de ilyesmi nem történt meg. Azt gondolom, hogy mi sokan dolgozunk a mezőgazdasági termékek kereskedelmén, látjuk, és itt érzékeny termékek vannak, ezt mi nagyon jól tudjuk. Ezért aztán ebből a szempontból kiindulva némileg megérthetem talán, ami a hús területén történik, aztán a hortenzia most a norvég lakosság ellátása szempontjából hát alaptermék lenne, nem tudom. És némileg visszafogottabban lehetett volna ehhez közelíteni, azt gondolom, és nagykövet úr ön is elmondta, hogy vannak vámmentes kvóták, de faktó azonban ezek nem vámmentesek, hanem ami vámmentes, és a bizottság képviselője is ezt mondta itt, amit kettő, ami vámmentes, azt kírják a piacon, itt árverések vannak utána, és gyakorlatilag az állítólagos vámmentes kontingensek elérik a vámárakat. Tehát nem igen ismerek olyat, ahol a vámmentes kontingens tényleg vámmentes, ilyenkor kvótákat kell alkalmazni, vagyis a vámmentes kontingenseket is de facto, ez exportőr és az importőr szempontjából alkalmazásra kerülnek, ezért is bosszant, amit csinálnak, tehát hogy egyértelművé tegyem, ez protekcionizmus. Kijelentem, hogy mi ez. És amiben megállapodtunk, az az volt, hogy ilyet nem akarunk, ezért hálás lennék, hogyha a bizottság véleményét, ugye ott már tárgyaltak is, de itt a parlamenti képviselők pozícióját is, akik hozzászóltak, és akik az elmúlt hetekben is hozzászóltak, jó lenne, hogyha odahaza átadná, ez nem egy eh, hivatalos állásfoglalás részünkről itt a szakbizottságban vagy a parlamentben, de úgy gondolom, hogy egy benyomást tudunk kelteni, és távolról sem vagyunk elégedettek azzal a helyzettel, amely kialakult ezen a területen. Látok további képviselőket is, Helmut Scholz. Csupán egy megjegyzést szeretnék még tenni, amely bennünket talán el kéne, hogy gondolkodtasson. Itt az agbizottságban régebben beszéltünk a tárgyalásokról, volt egy jelentés, erről szavaztunk róla. Aztán volt egy pár kivétel is, és a probléma nyilvánvalóan az, hogyha tárgyalások vannak, akkor nem elég pontosan tárgyalunk. Vagyis mindkét felet ke, fel kell szólítanunk, a Norvég felet, de az EU bizottságot is, hogy nagyon pontosan, transzparensen mutassa meg, mi a tárgyalások tárgya, mit sikerült elérni, hol vannak problémák, hogy mi aztán rá tudjunk kérdezni pontosan. Tehát ha itt vannak ezek a kivételek, akkor elfogadjuk őket, mert megtárgyaltuk, de később aztán felvetődik a kérdés, hogy ez tulajdonképpen adott termékek vonatkozásában hogyan működik, csáru kategóriák, és egy-egy fél számára ezek fontosak lehetnek. Azt gondolom, hogy itt mindkét félnek őszintén kéne leülni az asztal mellé, és kimondania, hogy kölcsönös baráti viszonyban szeretnénk egyértelmű, világos, transzparens értékeket rögzíteni, amelyek az ilyen helyzetet ki tudják zárni. Köszönöm. Köszönöm. Nem látok további képviselőt. Akkor átadom a szót Norvégia nagykövetének, amennyiben további megjegyzéseket kíván tenni. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez magától értetődő, hogy végighallgatta mindenki hozzászólását érdeklődéssel. És hűen tolmácsolni is fogom ezeket a megjegyzéseket a kollégáimnak, de hát mivel élőben is megtekintető az ülés, tulajdonképpen már mindenki tud mindent, nem is kell igazán beszámolnom. Köszönöm szépen egyébként a baráti jellegű és építő megjegyzéseket. Ami azt illeti, hogy nem konzultáltunk, hát azért szeretném elmondani, hogy nálunk a költségvetés előkészítés, az általános költségvetés előkészítése olyan feladat, ami az egyik legtitkosabb tevékenység, de hát úgy gondolom, hogy ez minden egyes tagállamban így van az Európai Unióban, tehát a költségvetés előkészítése az bizalmas tevékenység. Tehát nem hinném, hogy itt mindenki nyitottan kezelni a költségvetési ügyeit, legyen szó vámunióról vagy sem, és hát a vámunióval kapcsolatos kérdések, a vámtarifával, a vámokkal kapcsolatos kérdések végül is mégiscsak a költségvetés részei és mi meg is hoztuk a döntéseket a megfelelő időpontban, és tájékoztattuk is a bizottságot is, illetve a külügyi szolgálatot is arról, hogy milyen döntések vannak nálunk tárgyalás alatt, és megpróbáltunk mi is velük konstruktív kapcsolatot kialakítani. A bizottsági kolléga is kiemelte, hogy mi minden szinten megtettük ezt a kapcsolatfelvételt, tehát a biztosok szintjén is, illetve a szakértők szintjén is. Ami pedig a munkamódszert illeti, hát lehet, hogy vannak itt különbségek, de én azért megpróbáltam a bevezető megjegyzéseimben elmagyarázni, hogyha kontextusba helyezzük ezt az egész történetet, és megnézzük, hogy hová, hogy hová is jutottunk el, attól a ponttól kezdve, hogy a 19. cikket alkalmazni kezdtük, ez nem protekcionizmus, nagyon komoly előrelépések történtek a 19. cikk alkalmazása óta, de ez nem protekcionista fellépés, úgyhogy mi továbbra is ezen irányvonalak mentén szeretnénk tovább lépni és hogy milyen közvetlen hatásokkal bír mindez? Megvannak a számadatok, a tarifákkal kapcsolatban, ezek ugye elmondanak bizonyos adatokat, de hogyha a valós kihatásokat nézzük, akkor nekünk ezzel kapcsolatban az a véleményünk, hogy rövid, illetve középtávon eléggé elhanyagolható lesz ez a kihatás. Ami konkrétan a sajtot illeti, itt két olyan tarifa van a 14-ből, amit ez érint. Tehát azért ne gondoljuk azt, hogy a sajt exportnak Norvégiába mostantól vége szakad. Itt tulajdonképpen csak két tarifatételről van szó a 14-ből. Ami pedig a kvótákat illeti, tendert, illetve aukciót, ahogy mi hívjuk, írtunk ki. Ez egyébként nem feltétlenül így van mindenhol a világon, de azért számos állam van, amely így jár el, és hát nálunk ez a bevált eljárás már eléggé régóta. Ez is olyan kérdés, amit meg kell majd néznünk a WTO keretein belül és nem szeretném, hogyha úgy tűnne, hogyha ez valami norvég találmány lenne, mert hát hogy nem az. És aztán a párbeszéddel kapcsolatban pedig a következőket tudom elmondani. Az első hozzászólásomat azzal zártam, hogy Zeában vannak olyan mechanizmusok, amelyek specifikusan utalnak az EGT tegnapi ülésére, mert hogy itt tegnap nagyon sok lehetőség volt arra, hogy ezeken a kereteken belül, tehát az intézményi kapcsolattartás keretein belül tovább vigyük és folytassuk a párbeszédet. Úgyhogy bízom abban, hogy ez a jövőben is így fog történni. És az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy nagyon örülök annak, hogy megkaptam most a lehetőséget itt ebben a szakbizottságban, hogy magyarázatokat adjak, és hogy válaszoljak a kérdésekre, úgyhogy tényleg köszönöm szépen, igazán köszönöm a lehetőséget. Mi is köszönjük szépen a nagykövet úrnak a válaszokat, és akkor most a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ismét a szót. Rövid leszek, csak három dologra szeretnék kitérni. Egy. A nagykövet úr az imént azt mondta, hogy a tarifa az egy unilaterális döntés, ami kapcsolatban áll, szoros kapcsolatban a norvég költségvetéssel. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a nemzetközi megállapodásoknak is ugye van egyfajta nemzeti részük, és amennyiben van egy nemzeti és egy nemzetközi szabály, és ezek ütköznek, akkor a nemzetközinek kell magasabb prioritási szintre kerülnie. A második az az, hogy a nagykövet úr elmondta, hogy minket tájékoztattak, de azért az, hogy késztények elé állítanak és tájékoztatnak valamiről, az nem pont egyezik meg azzal, hogy konzultációt folytattak velünk. Ami pedig erre a két sajtra vonatkozik, itt 277 os volt a növekedés, tehát hogyha egy eurónyi sajtot eladunk akkor az 278 eurójába fog majd kerülni bármilyen norvég importőrnek, és én ezt nem tudom máshogy nevezni, mint protekcionizmusnak, sajnálom, köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gondolom, hogy Moreira kollégánk is követi ezt a vitát, és természetesen követni fogja majd az, ezzel a vitával kapcsolatos eseményeket. Még egyszer köszönöm szépen a nagykövet úrnak, hogy időt szakított rá, és eljött a mai napon. Én magam is szeretnék még egy megjegyzést tenni. Ön is elmondta ugye, hogy interneten követhető ez az ülés, és hogy az önök miniszterei élőben hallgathatják ezt, és hát remélem, hogy önöknél is majd pozitív válaszok születnek, és azt mi is élőben interneten megtudhatjuk. Köszönöm. Rendben van, akkor zárjuk le ezt a napirendi pontot, és térjünk át a 19. napirendi pontra. Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során. Továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások. So this is the first exchange. Ez az első eszmecsere lesz ebben a nagyon fontos témában, amivel már egyébként eddig is nagyon sokat foglalkoztunk. Az irányelvet nem olyan rég vizsgálta felül a bizottság, az Európai Unión belüli közbeszerzésekkel kapcsolatban, is foglalkoznak egy olyan új eszközzel is, aminek az lenne a célja, hogy jobb hozzáférést biztosítson az Európai Unió kereskedelmi partnereinek a közbeszerzési pályázatokhoz. Mindannyian tudjuk, hogy az európai belső piac az ugye nyitott olyan harmadik országokra, amelyek szeretnének részt venni a közbeszerzési eljárásokban, Ugyanakkor az EU-s vállalkozások nem kapnak hasonlóan nyitott lehetőségeket harmadik országokban. Úgyhogy a plurilaterális GPA-jel kapcsolatban az a véleményünk, hogy még mindig nagyon korlátozottak az európai lehetőségek. A bizottság úgy vélte, hogy egy ilyen eszköz javaslatát el kell készíteni, és mielőtt megtenném a saját megjegyzéseimet, mint előadó, Szeretném megkérni a bizottságot, hogy röviden tárják fel előttünk, hogy mik a céljai a bizottságnak, mit és miért javasolt a bizottság. Schlegelmeik úrról van szó, aki a DG Trade-től érkezett. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Maybe I should... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani a javaslat bemutatásakor, hogy sokan protekcionásról beszélnek, de éppen az ellenkezéről van szó. Szóval azt hiszem, egy összefüggésben kell ezt látni. A bizottság úgy gondolja, hogy főleg válság idején és költségvetési nehézségek idején a nyitottság, a több kereskedelem a megoldás, hogyha ezt megengedi megjegyezni, az EU piaca pedig nyitott. A harmadik államokból a beszállítókat üdvözöljük a piacunkon, azt megnyitjuk, és mint ön maga is mondta, számos más országban nem így van ez, a hozzáférést nem biztosítják a vállalataink számára, krondjaink vannak, hogyha tisztességes versenyt akarunk máshol a világon, és ez nem csak tény, hanem trendként is felfogható, ez egyre inkább erősödik. Egyre többször előfordul, hogy nem tudunk részt venni az árversenyben, Amerikában is láttuk, és egy ilyen közbeszerzés esetén, beszerzés esetén egy adott országban egyszerűen nem nyitják meg a piacokat. Ez egy sor problémához vezet, ez azt jelenti, hogy nem tudunk jelentősen hozzájárulni ehhez, hogyha megnézzük a VTO-t, ahol azt mondjuk, hogy megnyitjuk a piacokat, de hogyha felvetődik a kérdés, hogy mi a helyzet, akkor mi azt mondjuk, hogy már nyitottak vagyunk, nem tudunk ezért egy alkuba belemenni, mert már nyitottak vagyunk. Ez egy ilyen helyzet, amelyet így alakítottunk ki. Az irányelvek nem beszélnek harmadik államokról, de kirekeszteni senkit sem tudunk, Igyekszünk természetesen korrekten eljárni az adott eszköz révén. Néhány tagállam a kölcsönösségre, a viszonosságra próbál hivatkozni, vannak, akik ezt nem teszik meg a közbeszerzési piacon összefoglalva szeretném elmondani, a cél az, hogy máshol nyissák ki a piacot, nyissák meg a piacot. Itt egy bátorítást szeretnék nyújtani másoknak, ösztönzést nyújtani, nyissák meg a piacokat és szeretnénk biztosítani a megfelelő hozzáférést és egyenlő esélyeket és koherenciát a megfelelő helyeken. Hogy tudjuk ezt megtenni? A javaslatnak két pillére van, de a szabálya nyitottság. Jogilag nyitottak maradunk minden nemű közbeszerzés terén, ez és a szigorítások mindenképpen kivételt jelentenek aztán a következő pillér, hogy megfelelő entitásokat tudunk kialakítani, hogy bizonyos tendereket kizárjunk, hogyha más területeken lezárják a piacaikat, de a bizottság megnyithatja a piacokat, hogyha erre szükséges, ha úgy gondoljuk, hogy hogy máshol nyitott a piac, és a bizottság meggyőződött arról alapos elemzés alapján, hogy rendszeresen diszkriminálják az EU vállalatokat, akkor a kérdéses kormányjal lehet tárgyalásokat folytatni. Ha nem találunk megoldást, akkor adott esetben a hozzáférés szigoríthatjuk a 27 tagállam vonatkozásában. Ez konkrét tenderekre vonatkozik de lesz lehetőségnek arra ezek után, hogy egyes országnak megmondjuk, mi is tudunk így lépni, ugyanúgy, ahogy ők, amennyiben ők kizárják a mi cégeinket. Tehát ennyit a nyitottságról ezen a területen. A helyzet most nincs egy átfogó közbeszerzési politika, egy belső fragmentált belső piacunk van, pillanatnyilag és a tagállamok úgy gondolják egyre inkább, hogy adott esetben le kell zárni bizonyos piacokat. Itt a, a jövőben azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság a nemzeti tárgyalásokon erősebb legyen. Ez lenne a de Kucht és Barnier biztos urak pozíciója. Most pedig kérem, hogy hallgassuk meg a piaci belső piaci főigazgatóság kollégáját is. Csak hogy röviden beszéljek, amit Schmidt mondott, a hozzáférést, illetve a belső piac működése természetesen harmonizálni akarjuk a koncepciót. Egy olyan országból érkező eh, pályázókról beszélünk, akik kizárják az Európai Uniót, tehát a koncepció alapja a jövőben a viszonosság lesz, tehát megnyitjuk a piacot, részt vehetnek a tárgyalásaikon, hogyha garanciákat kapunk arra, tehát 5 millió euróig. Hát e, ez mindenképpen így van, e felett e, azonban e, ki kell zárni, hogyha a külföldi viszonosság nem adott adott esetben, és az utolsó pont részünkről az, hogy szeretnénk elmondani, hogy a szerződések száma a, 40, a szerződések 40%-át is elérheti. Tehát a 60%-ban a külföldi résztvevők még mindig részt vetnek. Köszönöm szépen. Thank you very much to both. Köszönöm szépen mindkét bizottsági képviselőnek egy néhány személyes megjegyzést szeretnék tenni előadóként. Úgy gondolom, helyes volt, hogy az Európai Bizottság bemutatta az anyag központi tartalmát. Sajnos az elmúlt időszakban hosszasan vonakodtunk, mert itt a parlamenten belül az INTA és az IMCO szakbizottság ügyében nem tudtak megállapodni ki, miben illetékes. Úgy gondolom, hogy jó megoldást találtunk a saját szempontunk alapján és megszereztük ebben a dossziéban a legtöbb témában a vezető pozíciót, de hát természetesen vannak itt közbeszerzési témák máshol is az IMKO-ban, például ahol módosító indítványok vannak, ahol ezeket, ezt a jogszabályt szeretnék más dossziékban is megjeleníteni, és saját maguk felé irányítani. Szeretném elérni, hogy az IMKO-ban ne így alakuljon ez, egyszerűen azért, mert nem értem a célkitűzésüket azt hiszem az elmúlt időszakban volt egy ilyen dosszié, ahol a hangulat hasonló volt a Made in dosszié, tehát a mediterrán ügyeket, és jó lenne, hogyha egy az egyben nem is nem ismétlődne meg, amit, amit a mediannál láttuk már. Ugye az volt a helyzet, hogy bizonyos kollégák, akik a, ami a Muscardini jelentésbe tartozott volna, azt a Mendes kolléga imko jelentésébe próbálták elhelyezni, aztán az egész a tanácsban elbukott, és másrészt az a helyzet, hogy a Muscardini jelentés két évig hever parlagon a tanács előtt, és most a tanács úgy gondolja, hogy az egész dossziét visszavonja. Ezért tényleg azt kérem, hogy fogjunk össze, gondoljuk meg együtt a dolgokat, nehogy a Made in dosszié sorsa írja utol ezt is. Ezért aztán elgondolkodtam azon, hogy fogok eljárni. Először azt javasoltam, hogy legyen egy menetrend, amely időt ad nekünk a szakbizottságban, és a tanácssal is tudunk tárgyalni ezelőtt az idő alatt. Az elmúlt hetekben tárgyaltam az elnökséggel, a tanács elnökséggel és a tagállamok képviselőivel is. Én úgy látom, hogy pillanatnyilag van egy akadályozó kisebbség a tanácsban, amelyik azt mondja, hogy még tárgyalni se akar erről a dosszéről és el kell kerülni, hogy megismétlődjék a Médin dosszié sorsa, és itt a parlamenten belül igyekezzünk konszenzust találni, de nem szabad megengedni, hogy zátonyra fússon a tanácsnál a dolog, hanem az a helyzet, hogy itt a parlamentben szerezzünk konszenzust, széles körű konszenzust, és mielőtt a szakbizottságban szavazunk róla, a tagállamokkal, a tanácssal, tárgyaljunk, igyekezzünk megtudni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a tanács mozduljon ebben a témában. És mint mondtam, hogy a tanácsnál vannak erre utaló jelek, egyébként az ír tanácsi elnökségnek is elmondtam, nincs problémám azzal, hogyha itt a menetrendet rövidebbre alakítjuk, hogyha leerőhozunk dolgokat, hogyha mi eljárásunkat felgyorsítjuk, hogyha ezt a kompromisszumkészséget látjuk, de azt gondolom, hogy amíg nem szavaztunk, addig jobbak vagyunk, addig újra és újra felvethetjük itt a szakbizottságban a témát, és más intézményekkel könnyebben tudunk tárgyalni, mint akkor, hogyha már szavaztunk a első olvasatban a plenárison, akkor ugyanaz történik, mint a Médin esetében, akkor az eljárást kiveszik a kezünkből, és minket kiéheztet a tanács, de ezt nem akarom, látom a többség kérdését. Azt gondolom, hogy a parlamentben széleskörű többséget tudunk létrehozni, amely szeretné ezt az anyagot. Éppen ezért jövő héttől kezdve intenzíven tárgyaljuk, mit kell módosítani, mit kell optimalizálni. Egy néhány pontot szeretnék felvetni itt mindjárt. Egyrészt 2004 óta a közműveknél az 58-59. cikk rendelkezünk, ahol külföldi piacokon ezeket ki lehetne zárni, külföldi résztvevőket, és egyetlen alkalommal sem alkalmazták ezt a lehetőséget. Ezért aztán sok értelme nincs annak, hogyha egy rendeletet elfogadunk, ami az egy egész közbeszerzési piacot lefedi, amely azonos az 58.-59. cikkel egy már meglévő irányelvből, és egyszer sem alkalmaztuk ezt. Én azt gondolom, hogyha két cikket egy rendeletből nem alkalmaztak nyolc éven keresztül, akkor közösen kell elgondolkodni azon, hogy milyen következtetéseket vonjunk le, hogy adott esetben egy-egy részletet mégis módosítani kellene. Másodszorban azt kívánom, hogy érjük el, hogyha ezt a dossziét keresztül visszük, és a kölcsönösséggel komolyan gondoljuk a lépéseinket, akkor itt komoly sokszorosító erőt tudunk elképzelni, és végig kell gondolni, hogy milyen cikkeket lehet alkalmazni, például a hatodik cikk adott esetben egyes települések, önkormányzatok részeivé válhatnak az európai külkereskedelmi politikának, vagy a nyolcas és a tízes cikket veszük figyelembe inkább, ezért azt javaslom, és az árnyék előadóknak is ezt kínálom fel. Örülnék, hogyha két hét múlva Strasbourgban össze tudnánk ülni, mi a helyzet, milyen hangulat van az árnyék előadók körében, ha együtt végig gondoljuk, hogy kivel mit akarunk megtárgyalni, és minden tárgyalásba bevonom az árnyék előadókat, ha szeretnének, a tárgyalásaimon nyugodtan részt vehetnek. Mondtam, hogy széleskörű többséget akarok. A Medin rámutatott arra, hogy ha a parlamentben nincs széleskörű többség, akkor a tanács blokkádját nem tudjuk áttörni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a blokkoló tagállamokkal már előjáróban tárgyaljunk és igyekezzünk megoldást találni, mert eh, ha nem sikerül első olvasatban ezzel a dossziéval együtt megoldást találni, a tanácsal együtt működve, vagyis lezárjuk az első olvasatot, és a háromoldalú párbeszédekbe megyünk, és második olvasatra van szükség, Szerintem, ha második olvasatra szükség van, akkor a következő Európa parlamenti választások előtt nem tudjuk ezt a dossziét lezárni. Ez nem lehet a mi érdekünk szerintem. A parlamentben körű többség és konszenzusos alapon a tanácsal megoldást találni, és az európai választások előtt lezárnánk ezt. Így lássák ezt a menetrendet, amit készítettem, ez elég nagyvonalú, de a cél az, hogy a dossziéval ne járjunk úgy, mint a Made in dossziéval tehát, hogy széles körű támogatás a parlamentben is kivéreztetik az egészet a tanácsban. Most pedig az árnyék előadóknak adok szót, akik jelen vannak ma. Szuszta kolléga, parancsoljon. Grazie, grazie presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon is üdvözöljük azt a javaslatot, hogy Strasbourgban találkozzunk, tehát hogy legyen egy árnyék jelentéstevői ülés Strasbourgban, annak érdekében, hogy el tudjuk egy kicsit mélyíteni ezt a témát. Úgyhogy ezt mindenképpen támogatom. Ami pedig most konkrétan a szöveget illeti, a rendelet tervezett célkitűzéseit és tartalmát tulajdonképpen tudom támogatni. A közbeszerzések rendkívül fontos szerepet játszanak az Európai Unió belső piacán, és az a tény, hogy nincsenek egységesen alkalmazandó nemzetközi szabályok, különösen a feltörekvő országoknál, nagyon komoly visszásságokkal jár. Nagyon sok esetben egyébként a feltörekvő országok már eléggé régóta törekszenek fölfelé, és igazából nem is feltörekvő országoknak, hanem már feltörekedett országoknak kellene ezeket tekinteni, hiszen ezek nagyon komoly versenytársai az európai vállalkozásoknak. Ami pedig a nemzetközi megállapodásokat illeti, sajnos nincsen olyan megállapodás, ami a viszonosságot biztosítaná. Tehát, hogyha mi beengedjük a harmadik országos cégeket a közbeszerzési piacunkra, akkor az EU-s cégek is nyitott kapukra találjanak. A rendeletben a hatos, a nyolcas és a tízes cikkek rendkívül fontosak, ezeket tényleg betűről betűre át kell még vizsgálnunk ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy nagyon is helyén való, hogy mind a három irányelvet megvizsgáljuk egy kicsit részletesebben, és azt is meg kell néznünk, hogy az INTA ezek közül melyikekről fog majd véleményt elkészíteni. úgyhogy lesz nagyon fontos együttműködés itt a szakbizottságok között. És vannak, akik azt mondják, hogy ugyancsak 5 millió euróról van szó, ami a teljes közbeszerzési piacnak csak alacsony százalékát érinti, de azért meg kell néznünk majd ezt az 5 millió eurós határt még egyszer. Azt mondjuk, hogy az európai vállalkozókat szeretnénk megvédeni, hát akkor tényleg meg kell néznünk, hogy az 5 millió eurós határt hogyan kívánjuk kezelni. Az előadónk, aki egyébként ugye a szakbizottságunk elnöke is, Megemlítette azt is, hogy óvatosnak kell lennünk bizonyos kérdésekben. És ne felejtjük el, hogy itt nem csak technikai, hanem politikai kérdésekről is szó van, és a származási hely a Made in esetében meg kell tanulnunk a leckéket, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint amelyeket a Médinnél elkövettünk. Úgyhogy nézzük meg, hogy a bizottsággal és a tanácssal hogyan tudunk együttműködni ebben a tekintetben. Természetesen tudjuk, hogy a tanács egyelőre hogyan viszonyul az ilyen jellegű javaslatokhoz, és hát mindenképpen arra számíthatunk, hogy a tanács most is ugyanúgy fog eljárni, mint a többi hasonló kérdésben. Úgy, hogy a bizottságnak és a parlamentnek nagyon szorosan együtt kell működnie, hogy megvalósuljon az a megfelelő intézményközi együttműködés, amire mindannyiunknak szüksége van. és a bizottságnak és a parlamentnek együttesen kell nyomást gyakorolnia a tanácsra. Meg kell néznünk, mint ahogy mondtam, hogy melyek azok a feltörekvő országok, amelyeket már nem kell annyira támogatni, mert már nagyobb magas szintre értek el, de azért ezeknél az országoknak is figyelni kell, ezeknél az országoknál is figyelni kell a jogállamiság alakulását, és azért uh, szeretném felhívni még egyszer arra a figyelmet, hogy ezeknél az úgymond feltörekvő országoknál a gazdasági fejlődés sokszor valóban megvalósult, csak ezt nem mindig követi megfelelő demokratizálódás, és ezek a gazdaságilag erős országok a nem megfelelő demokrácia vagy a nem megfelelő igazságszolgáltatási rendszer miatt sohasem lesznek majd jó versenytársak. Tehát sohasem lesznek megbízható, becsületes versenytársaink a piacon. És ahhoz, hogy a származással kapcsolatos kérdésnél lezajlott vita ne ismétlődjön meg, ahhoz nagyon is meg kell néznünk, hogy hogyan próbálunk együttműködni a tanácssal. Van ugye egy régi közbeszerzési irányelv, aminek volt egy viszonosságról szóló része, és most az új irányelvben már nem szerepelnek ezek a részek, mondom a közbeszerzés tekintetében. és amit az IMCO ezzel kapcsolatban elmondott, ez tényleg nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban már ugye néhány hónapja a szavazás is lezajlott, és hogyha olyan szöveget fogadunk el, amiben nincs benne a kölcsönösség elve, akkor nagyon komoly visszalépés történik, mert nem tudjuk magunkat megvédeni. Mi éppen ezért nyújtottunk be módosítási indítványokat, mert úgy véljük, hogy igenis visszalépés történik, hogyha a viszonosság nem érvényesül. Általánosságban egy közbeszerzési irányelvnek mindenképpen kell szólnia a kölcsönösség eleméről, úgyhogy mi egyáltalán nem örülünk annak, hogy az imkó számára ez nem volt fontos, és nem akartak ehhez mindenképpen ragaszkodni. Tehát az a véleményünk, hogy ez a rendelet nem igazán lép előre. Viszont szükség lenne egy rendeletre, mert hogyha csak az eddigi irányelvek maradnak meg, ez azt jelenti, hogy akárki, akármikor, mindenféle feltételek teljesítése nélkül betörhet a mi közbeszerzési piacunkra, ezt pedig nem hiszem, hogy támogatnunk kellene. Úgyhogy bármilyen szigorításnak, bármilyen feltételez kötöttségnek nagyon örülünk, de azért azt is látnunk kell, azt is látnunk kell, hogy a Made inhez képest itt azért mennyiben más a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a szót. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Én is azon a véleményem vagyok, hogy ez a vita rendkívüli fontossággal bír. Nagyon örülök annak az előadó részéről, hogy az árnyék jelentéstevőkkel legyen egy külön ülésünk, hogy valamilyen közös stratégiát tudjunk kidolgozni. Ez a téma tényleg aktuális, tényleg fontos, úgyhogy kiemelkedő fontosságú, hogy az Európai Parlament egységes álláspontra jusson, mert csak így tudjuk hatékonyan befolyásolni majd a végső döntéshozatalokat. A közbeszerzések kérdése a kereskedelmi politikának nagyon fontos része, és miért? Azért, mert a kormányokkal megkötött szerződésekről beszélünk, olyan szerződésektől, amelyeket az adófizetők pénzéből fognak kifizetni. Először is nagyon fontos, hogy a legkedvezőbb árat érjük el, mert hogy ugye az adófizetők pénzéből fogunk fizetni. A második fontos prioritás pedig a saját gazdaságunk, a belső piac, a saját iparunk támogatása. Tehát mind a kettő indok, legitim indok, de sokszor sajnos szélsőségeket közelítettünk meg, mert a legolcsóbb árat fogadtuk el, ami pedig azt jelentette, hogy a minőségből engedtünk, vagy pedig a szabadkereskedelem szabályai sérültek, vagy pedig az európai pályázók háttérbe kerültek a közbeszerzési pályázatok során. A protekcionizmus és a szabad kereskedelem megsértése elfogadhatatlan, hiszen mint liberális és mint demokrata nagyon szeretném ezeket a kérdéseket maximálisan tisztázni. Azt is meg kellene néznünk, hogy az ipar képviselőinek milyen megközelítést kellene alkalmazniuk, és hogy a harmadik országokat hogyan tudnánk rávenni, hogy ők is hatékonyan megnyissák a közbeszerzési piacokat, mint ahogy mi is tesszük. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban szintén erre kell törekednünk. Úgy vélem, hogy a bizottság javaslatának ez volt a legfontosabb része. Szeretném megkérdezni, hogy ezen harmadik országoknak a piacát hogyan lehetne megnyitni az európai cégek előtt, mármint természetesen a közbeszerzési pályázatok tekintetében. Azt tudjuk, hogy vannak már megállapodások kormány szinten, és hogy ezeket a vto s szabályok határozzák meg, és hogy az Európai Unió ezt aláírta. De az imént itt a kollégám azt mondta, hogy ugye itt vannak a feltörekvő országok, amelyek még nem írták alá ezt a WTO-s megállapodást, sőt, semmilyen megállapodást, semmilyen szabadkereskedelmi megállapodást nem írtak alá az Európai Unióval, mondjuk Kínára gondolok például. És az ilyen jellegű esetek nagyon sok témát vetnek fel, és nagyon sok problémát okozhatnak. Úgyhogy ezekhez kell igazítanunk a külföldi közbeszerzési politikánkat, mert ennek megvannak a negatív oldalai. Ugyanis mi megnyitjuk a közbeszerzési pályázatainkat harmadik országos vállalatok előtt, de nem kapjuk ugyanezt vissza a partnereink részéről, ami természetesen megfoszt minket nagyon komoly lehetőségektől. ugyanis nincsenek meg a megbízható eszközeink, hogy ezt megtegyük. Éppen ezért támogatom azt, ami a rendelettervezetben szerepel, Különösen a 8-as és a 10-es cikkekre szeretnék kitérni, ahol megelőző konzultációról, tanulmányokról esik szó, és amennyiben nem lesz olyan megállapodás, ami mindenki számára elfogadható, akkor viszonossági intézkedéseket kell alkalmazni. Természetesen némi finom hangolásra lesz még itt szükség, de hogyha például megnézzük a hatodik cikk eljárását, akkor őszintén szólva azt tudom elmondani, hogy ez az első eljárással eléggé ellentétben van, és nem hinném, hogy ez a kettő egy azon dokumentumban megmaradhatna, mert akkor nagyon kellemetlen helyzetek állhatnak elő. Mondjuk például a bizottság elindít egy konzultációt, vagy egy tanulmányt készít Brazíliáról, a 8-as és a 10-es cikkek alapján, és ugyanakkor elutasítanak egy tendert, egy európai esetben, amit Brazília ad, akkor nem tudom, hogy az első eljárást lehet-e alkalmazni a brazil oldalal kapcsolatban, vagy hát a brazil féllel kapcsolatban, és hogy akkor ennek milyen következményei lesznek. Jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy ez tényleg oda vezete, hogy a brazil piac valóban megnyílik az Európai Uniós vállalatok előtt, vagy akármilyen harmadik országos piac vagy pedig ennek csak az ellenkezője történik, hogy megint csak mi nyitjuk meg a piacainkat, és a harmadik országok pedig csak még jobban bezárkóznak. Úgyhogy az alapvető célkitűzés az kell, hogy legyen, hogy a harmadik országok piaca megnyíljon, és nem pedig az, hogy ez bezáruljon. Úgyhogy mindenkit szeretnék arra kérni, hogy ne tévessze szem ezt a nagyon fontos tényt. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Janik Zsadónak szeretném most megadni a szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a felülvizsgálat más irányelvek, közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatának sorozatába illeszkedik, és láthattuk a klasszikus közbeszerzés, belső piaci irányelv esetében a szociális környezetvédelmi kritériumok beillesztését, ez jó hír, de kisé meglep ez az irányelv tervezett a mai válság körülményei között. Ugye súlyos gazdasági válságot élünk meg, amikor előteljesen csökken az Európai Unió ipari termelése. Meglep, hogy azt mondjuk, hogy a Buy American eleve rossz dolog, ezt egyfajta kiindulásként kezeljük, és ez engem meglep. Nem kellene esetleg levonni a tanulságot az iparpolitikából, az Egyesült Államok kereskedelmi politikájából a válság körülményei közepette? Mert hogyha jól értem, akkor az Európai Bizottság célkitűzése az, hogy legyen nyomásgyakorló eszközünk, adott esetben retorziós eszközökkel a közbeszerzés területén, bizonyos országokkal szemben, amelyek nem nyitották meg elegendő mértékben a közbeszerzési piacokat a cégeink előtt. Emlékeztetnék rá először is, hogy az európai közbeszerzési piacokon azért nem sok külföldi cég jár sikerrel, lehet, hogy van ilyen, de mm, azok az államok, azok az önkormányzatok, amelyek közbeszerzéseket írnak ki, általában elég jól körülbástyázzák a felhívást olyan technikai feltételekkel, amelyek a saját államuk cégeit részesítik előnyben. De tegyük fel, hogy mondjuk egy kínai cég sikeres lesz, és ez sorozattá válik. Hogyan lehet a többi állam más államok közbeszerzési piacait megnyitni? Nyilvánvaló, hogy mondjuk Kína és más államok esetében nagyon zártak ezek a közbeszerzési piacok. A kölcsönösség mindenképpen legitim, véleményem szerint is. De ne keverjük össze az olyan államokat, mint Kína, amelyek a lakosság jövedelme szempontjából talán nem fejlett országok, de mindenképpen jelentős ipari hatalmak. Más országok esetében azonban a kereskedelem liberalizálásának a mérlege az, Nyilván különböző méregek vannak, de mm, ezek az országok legalábbis a e, vámkivetési jog miatt a kereskedelmi politikában nagyon sok mindenről lemondtak már is és mivel a belső adó hatékonyságuk nagyon rossz, e, viszonylag kevés költségvetési bevételük van. Ebben az esetben az állami megrendelések sem szolgálhatják a saját fejlesztési céljaikat. Úgyhogy gondolkodjunk el arra, hogy milyen piacokat is szeretnénk megnyitni. De van valami, ami engem hát nagyon ö, lenyűgöz. Egyesült Államoknak, Brazíliának, Kínának olyan kereskedelmi politikája van, amely az ő iparpolitikai céljukat egyértelműen szolgálja, erőteljes ez a politika. Az Európai Unió esetében viszont az iparpolitika szolgálatába állított kereskedelmi politika alapvetően rossznak számít. Annál a logikánál maradunk, mi szerint a nyitás szolgálhatja az iparunk javát, és semmiképpen nem vagyunk hajlandó figyelembe venni, hogy a kereskedelem politika az iparpolitikát előmozdíthatja csak és kizárólag a kölcsönös megnyitás irányában vagyunk képesek gondolkodni. Semmi fajta offenzív érdekvédő intézkedés nem vetődhet fel. Csak és kizárólag olyan országok esetében lépünk fel, amelyeknek nagyon kicsi az ipari és kereskedelmi mozgásterük el vagyok képedve, hogy elutasítjuk, ilyen mértékben elutasítjuk a dogmatizmus miatt a közbeszerzések iparpolitikai célra való felhasználásának elképzelését. Nekünk nem tetszik ez a rendelettervezet. tervezet továbbra is úgy ítéljük meg, hogy a közbeszerzések az európai gazdaságot kell, hogy szolgálják. Nem egy össze-vissza protekcionizmus szempontjából, de hát éppen most volt vita itt az EP-ben a kínai dömpingről, erre ugye önök azt mondják, hogy ez nem kötődik ez a rendelethez, de hát valamilyen szinte mégiscsak kötődik amikor a WTO-ban Japánnal együtt Kanadával szemben fellépünk, mert ott a közbeszerzéseknél földrajzi preferencia van. Ilyenkor az ellen küzdünk, hogy az energetikai átállásban, klímavédelemben a kanadaiak a saját közel helyezkedő cégeiket hozzák helyzetbe kis és középvállalatokat. Úgy gondolom, hogy nem olyan nagy ökörség ez a mai világban. És azt gondolom, hogy az Európai Bizottság azzal, hogy az amerikaiak a saját érdekeiket próbálják kielégíteni a világban, elveti ezt az eszközt. Az nem jó. Daniel te, aki előadója vagy ennek a témának, úgy gondolom, hogy lehetővé kellene, hogy tedd hogy arról is vitát folytassunk, hogy az amerikaiak vagy a kínaiak, akiknek jelentős és hatékony iparpolitikájuk van, hogyan is járnak el, vizsgáljuk meg, hogy ezt nem lehetne követni, nem a dömping miatt, hanem általánosságban. Úgy gondolom, hogy komolyan fel kellene vetni ezt a kérdést itt a szakbizottságban, és én bízom benne, Daniel, hogy előadóként ezt te meg is fogod tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. <clears throat> Most pedig szót adok McLaughlin kollégának az ECR csoport nevében. Köszönöm szépen, előadó úr és elnök úr. A közbeszerzés az EU-ban a GDP 90%-át adja, tehát láthatjuk, hogy eh, milyen fontos dolog ez egy gazdasági társ, válság közepén járunk, és természetesen értéket kell kapnunk a pénzért, és ez nyilvánvaló, hogy a közbeszerzés nagyon fontos. Nagyon jó, hogy az Európai Bizottság itt van a mai napon, és elkészítette a javaslatot, és tudnak reagálni erre. És szeretnék feltenni önök, ők ne, nekik egy kérdést a mai napon, hogy hogy, hogy szeretném jobban megérteni, hogy mi az iránya, mi a célja ennek a javaslatnak. Most konkrétan nézzük csak meg, ami a konzultációkat illeti az üzleti élettel és a különböző tagállamokkal. Azt mondják, hogy jelentős támogatást élvez ez a jogalkotási javaslat. A tagállamok és egyes ágazatok, amire hivatkozik ön a folyamat során, ezzel párhuzamosan talán meg lehetne nézni egy hatásvizsgálat eredményét is. Hogy vették figyelembe ezt a hatásvizsgálatot a javaslatok elkészítésekor, és hogyan vették figyelembe a harmadik államok közbeszerzési piacát? hogy miért választ, estek bizonyos választások, aztán a Nemzetközi Kereskedelmi Kamar is véleménye is érdeklődne. A Financial Times szeptemberben készített egy tudósítást erről. Ők beszéltek egyébként a növekvő költségekről, akár 60%-os is lehet ezen a területen természetesen mindenki a legjobb eredményeket akarja látni az adott pénzért versenyképességi alapon. Aztán vannak bizonyos agályok, amiket a tagállamok fogalmaztak meg az alapvető pillérekkel kapcsolatban adott termékeknél. Hogy van valami probléma? de jó lenne ezt tisztázni bizonyos termékeknél. Aztán szeretném még feltenni a kérdést az egész folyamatra vonatkozóan, hogy a jogi szolgálat milyen tanácsot adott, illetve a külügyi szolgálat is mit gondol erről, hiszen valamennyien aggódunk a kereskedelem miatt, a külföldi kapcsolatok területén ez érdekes lehet, és sokszor nem meg kell látnunk, hogy hogyan tudjuk legjobban az érdekeinket képviselni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tép, két további kolléga szerepel még a listámon. Köszönöm, elnök úr. Na igen, fel, te, felemeltem a kezemet az imént, jelentkeztem. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma az összes kollégának, kollégához csatlakozni tudok, és önhöz is, hogy több időre van szükség mindenek előtt a hosszú távú célkitűzéseket tekintve. Hogyha a piacok háthatolásáról beszélünk, akkor eljutottunk ahhoz a kérdéshez, amit ma délelőtt már kezdtünk vitatni, vagy hát már hetek, hónapok óta vitatunk mi a helyzet a beruházóval, az állami szektorral szemben. Eljutunk ugye az állami beruházások témájához, amiről ma már beszéltünk. Mennyire nyitjuk meg a piacokat, hogyha a nemzetgazdasági tendenciák az egyes régiókban különbözőek. Például tegnap szavaztunk, tegnap szavaztunk, ugye? Nem, ma, ma szavaztok, bocsánat, a Peru, Kolumbia, tegnap volt a vita róla. Mit jelent ez, hogyha ott részt veszünk pályázatokon, vagy közbeszerzéseken, az ottaniak számára mit jelent a foglalkoztatottak számára, akik vállalatoknál dolgoznak? Az ottani fejlődés szempontjából az tényleg egy pluszt jelent. Tehát nagyon sok kérdés felmerülhet itt, amely más anyagokban is feltűnik, összefügg ezzel. Aztán, amit még ön is mondott, hogy a belső szabályozásunk, amit az IMCO csinál, kompatibilise az, amit mi a külső szempontjából elvárunk, vagy szeretnénk elintézni. Tehát a kompatibilitás kérdése is felmerül, amit beterveztünk, jogszabályok, vagy úgy általában az orientáció, az irány, ezt kéne megvizsgálnunk. Vagyis megfelelő szakaszokkal, szakaszokat meg kell nézni a már megkötött szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán. Mennyire vagyunk itt következetesek, ezt még nem látom, vagy mennyire vagyunk kongruensek. És eh, amit az imént hallottunk a kollégától, nagyon konkrét eh, politikai, gazdasági helyzet van az EU-ban, amikor ezt a vitát folytatjuk. Válság van. A kérdés az, hogyan tudunk kikeveredni ebből, kikeveredünk-e abból úgy, hogy azt mondjuk, hogy én csak addig nyitom meg, amennyire te megnyílsz velem szemben. Ez egy tényleges gazdasági partnerségi együttműködés alapja lehet? Erre szeretnék rákérdezni, Eztán ennek vannak iparpolitikai, munkaerőpiaci, ökológiai és szociális vetülete. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben kellő időt kell szánnunk rá, hogy az IMCO-val együtt működve határozzuk meg, milyen irányba is induljon el ez a jogszabály. Köszönöm szépen! Három további képviselő jelentkezett, Fjellner, Weber és Lange. Köszönöm szépen. Igen, csak kritikus leszek. Azt gondolom négy főpontot tudok felvetni. Az első, mi, mi az oka egyáltalán, miért kell foglalkoznunk a jogalkotásban a közbeszerzéssel. Én ezt úgy interpretálom, nagyon fontos ez számunkra, hogy tisztességes folyamatot alakítsunk ki azok számára, akik a kormány pénzére hajtanak. Tehát ne legyen korrupció, másokat ne hozzunk előnyös helyzetbe. A második, hogy a legkevesebb pénzért a legtöbbet kapjuk. Ez így van. Tehát értéket, ezt hallottuk, értéket a pénzünkért. Ez egy nagyon fontos oka annak, hogy miért van közbeszerzés. Ebből a szempontból tényleg ezt a javaslatot nehezen lehet megérteni. Azt gondolom, hallottuk már, tényleg őszinte volt a bizottságtól, hogy a, igen, némileg protekcionista. A, és az Pászkal Lamy, a korábbi biztos mondta, hogy van egy ilyen lista, az új protekcionizmus születik meg, és hát ez igazából nem tesz büszkévé, hogy ebbe a sorba beállunk. igen, ez szinte megnyugtatás volt a bizottságtól, tehát hogy a piac 60%-a nyitott marad. Azért ez sok mindent elárul már arról, hogy miről is van szó itt, hogyha megnézzük, mi ne... 60% megmarad, ugye, nyitott piac. És a gazdasági idők, a globális időszak van, ilyenkor a válság is globális, és egy a globálisan keresik sokan az új protekcionizmust, és hogyha ehhez mi hozzájárulunk, az rossz lesz az Európai Unió számára is. A, egy további pont, azt hiszem európai szempontból, hogyha mi válságban vagyunk, akkor is nehéz megérteni, hogy miért tesszük ezt, amit teszünk. Nem tudom, hányan hallgatták meg Barozó elnök urat, tehát hogy hogy lehet ösztönözni a gazdaságot úgy például, hogy a közférába ruházunk be, stb. És nem hiszem, hogy ez a jogalkotás ehhez hozzájárul. Ez csak drágábbá teszi a beruházásokat. Hogyha kizárunk így vagy úgy valakit, ez egyszerűen többe kerül. Ennyi az egész. Ez a beruházásokat drágábbá teszi, ha kirekeztünk külsősöket. És ha valamikor ezt nem engedhetjük meg magunknak, akkor éppen most. Én azt mondom, kereskedelmi miniszterek természetesen gondolnak valamit, de a pénzügyminiszterek is észszerű, hogy megnéznék, hogy mi történik itt, mi történik, hogyha ez tényleg átmegy ez a jogalkotás, milyen gazdasági költségekkel jár az egész. Belátom, persze elismerem, mint a bizottság mondta, hoz egy kísérlet arra, hogy máshol megnyittassuk a piacot. Tulajdonképpen egy pozitív megközelítést alkalmaz, de ah, csak attól tartok, hogy nem ez lesz a hatás. Buy American, ugye, hó, hogyan tudjuk megnyitni az európai közbeszerzési piacot, ugye, tehát ez, hogy negatív hatás, tehát hogy az ellenszolgáltatás az alkú esetében én adom ezt, te adod ezt, és nyilvánvalóan Kína nem az lesz a kínai reakció, hogy hibát követtünk el, nyissuk ki a piacunkat. Aztán utoljára, de nem utolsó sorban, ami a kritikus megjegyzéseimet illeti, lehet, hogy valamit félreértettem a bizottság részéről, de azért gyakran hallom ezt, úgyhogy nem tévedhetek nagyot amikor azt mondják, attól tartunk, hogy fragmentálódik a piac, a tagállamok gondolkodnak, hogy torzítják a versenyt, hogy a közbeszerzésük területén, és egy harmonizált megközelítésre van szükség, hogy felelősen kezeljük a kérdést, hogy megállítsuk a jövőbeli fragmentálódást a belső piacon. Nagyon sok téma van, mint hogyha a tagállamok kényszerítenék a bizottságot arra, hogy tegyen valamit. Nem hiszem, hogy a bizottság ezt szeretné, hogyha a tagállamok tennének valamit ezen a területen, ami tényleg fragmentálna a belső piacot, akkor a szerződésből kiindulva kéne a bizottságnak reagálni, akkor nem apró hibákat kéne kijavítani, amit a tagállamok okoznak a szerződés ellen. Egyszerűen arról van szó, hajtsuk végre a szabályokat, és ne engedjük, hogy a tagállamok kényszerítsenek valamire, hogy valamit tegyünk, ahogy ők akarják. Aztán a végén egy ö, ö, utolsó kérdés. A legkevésbé fejlett országokat kizárjuk? Igen, itt van ez a GPA országok kérdése, tehát, de igazából nem bízunk bennük, nekünk van egy saját programunk. Ha ez így van, az egész GPA-t talán törölni kellene, ami persze szomorú lenne. Remélem, hogy a GPA országokat kizárják. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Viva úr, tessék. Igen, ez a jelentés véleményem szerint nagy késősben van, mert sokkal korábban el kellett volna fogadnunk, és mindjárt mondom is, hogy a lehető legkevesebb időt kellene elvesztegetni, meg kellene szavaztatni, el kellene fogadni. Ugyanis, hogyha nem vezetjük be a tisztességes és méltányos kereskedelmet, az igazságos árucserét, akkor az állami protekcionizmus elterjed, megszilárdul. A protekcionista tendenciák államonként egyre erősebbek, és az egyetlen lehetséges válasz a klasszikus protekcionizmus visszaszorítására az igazságos, méltányos kereskedelem előmozdítása ez három elven kell, hogy alapuljon a kölcsönösségen, az egyensúlyon és a nemzetközi szabályok tisztelben tartásán a jelentős egyezmények alapján a feltörekvő országok közül nagyon sokaknak ugye be kellene tartaniuk az ipari és intellektuális, szellemi tulajdon és szabadalmak szabályozását. A, a, nem a nagy országokról és a már feltörekedett országokról van szó, hanem a legkevésbé fejlett, fejlődő országokról aszimetria kell, hogy ezenben az esetekben érvényesüljön, hogy őket feljebb tudjuk húzni. Kölcsönösség. Hogyha Kína eh, el tudja érni, hogy Varsó és Berlin között autópályát építhessen, a mi eh, építőipari cégünk el kell, hogy tudják, eh, meg kell, hogy tudják szerezni ugyanezeket a szerződéseket Kínában, útépítésben, vasútépítésben, távközlésben. Mint tudják, pillanatnyilag ez teljességgel lehetetlen, száz százalékig zártak ezek a piacok. Nem Kínát akarom ki pécézni hogyha a Bombardier kanadai cégként Franciaországban, az én országomban meg tudta szerezni a metró és vasúti szerelvények ö, szállításának piacát, ö, akkor mi is jelen kell, hogy tudjunk lenni Kanadában. Pillanatnyilag ez lehetetlen, és ez nem kölcsönösséget jelent. Nem hajolhatunk meg e realitások előtt. Európa nagy gazdasági és kereskedelmi hatalom. Mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi hatalom a világban, és a tárgyalási pozíciónk igenis erős a kínaiak Európába irányuló exportja 293 milliárd euró, a másik irányban csak 150 milliárd euró a forgalom. Kiszámolhatják a különbséget úgy, hogy tárgyalhatunk a kínaiakkal, és meg is tesszük, és van is ennek némi sikere. A nagy küzdelem eredményeképpen valamennyire megnyílt már a kínai piac, de még messze nem elegendő mértékben. Folytatni kell ezt a munkát, és ne habozzunk, hogyha retorzió vetődik fel. Ugyanis amennyiben nem kapunk közbeszerzési piacokat, állami megrendeléseket Kínában, akkor nem szabad belemenni, hogy ők kaphassanak ilyet Európában. Ez nem bonyolultabb ennél, és nem kerül sokkal többe az állampolgároknak, az adófizetőknek semmiképpen sem kerül többe, mint a munkanélküliség elszabadulása. Nyilván a termelő szektoron múlik ez megállapíthatom, hogy a közbeszerzési piacaink sokkal nyitottabbak, mint a versenytársainkéi. Minden adat ezt támasztja alá. Nekünk, európaiaknak sokkal kevésbé van lehetőségünk eh, a WTO eh, védelmi arzenáját igénybe venni, mint a konkurenseinknek. Nagyon eh, kevésbé, nagyon kevéssé tudunk hozzáférni a ellenes intézkedésekhez, a védzáradékokhoz, a szubvenciókhoz, holott a nagy feltörekvő országok sok cége fertelmes mértékben kap támogatást, négy-öt jogcímen is, és még mindig ö, mi ö, belemegyünk ebbe a tisztességtelen kereskedelmi viszonyba meddig tart még, hogy nem reagálunk erre. Ez a tervezet, amit most javasolnak, szerintem jó irányban hat, jó alapokon nyugszik. Mindenek előtt a kölcsönösséget kell megvalósítani, és én azt kívánom, hogy a lehető leggyorsabban előrelépjünk ezen a területen mert valódi versenyfutás zajlik pillanatnyilag az európai országok a vásárol európai terméket területén nagyon le vannak maradva. Hogyha nem szedjük össze magunkat, akkor a partnereink protekcionizmusa elsodor bennünket, minnyájunkat. Köszönöm. Köszönöm. Bent Lange következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Sok közös vonásunk van itt a szakbizottságban, de a Fjellner kollégához képest most egy alapvető eltérést kell megfogalmaznom. Mi nem úgy képzeljük, hogy a legolcsóbb ár döntsön a kínálatból, vagy az ajánlatok közül. Mi azt szeretnénk, hogy a minőség döntsön a közbeszerzéseknél, és ne a szociális és a bérdömping. És azt gondolom, Fejelner úr ön is szavazott, az iparpolitikáról elfogadtunk egy jelentést, ahol kijelentettük, hogy közbeszerzéseknél iparpolitikai szempontokat igenis figyelembe szeretnénk venni, kettőt megemlítettünk ezek közül. Innovációt akarunk erősíteni, és a környezetvédelmet is erősíteni akarjuk, és hogyha ezt a két kritériumot veszük alapul, akkor nem állíthatjuk egyszerűen azt, hogy a legolcsóbb, hogy az kínai, vagy bárhonnan is érkezzen, legyen az, amit igénybe veszünk. Igen, azt szeretnénk, hogy a közpénzeket, az adópénzeket arra használjuk fel többek között, hogy ipari munkahelyeket erősítsünk meg Európában, és hogy standardeket biztosítsunk. És ehhez hozzátartozik az is, hogy ezeket a standardeket definiáljuk természetesen és hogyha más országokból jönnek pályázók, és itt akarnak tevékenykedni, akkor az a dolguk, hogy bizonyos szabályoknak, standardeknek, normáknak eleget kell tenniük. És ezt nyíltan kimondanám, kedves kollégák, hogy mindenki tudja, mihez tartsa magát. És nem úgy, mint más országokban, ahol nem is tudja az ember pontosan, hogy milyen kritériumok alapján döntenek. Ez a fontos világossá tenni azt, hogy nálunk milyen kritériumok vannak, milyen kritériumok mentén akarjuk megnyitni a piacunkat a közbeszerzésben. Minőségi kritériumokról van szó. Persze ugyanezeket elvárjuk európai vállalatoktól is, akkor is, hogyha más régiókban dolgoznak a világon. Ezért, kedves Helmut, vannak példák arra, hogy európai vállalatok révén magasabb szintű szabványokat vezettek be más országban, mint ahogy ott léteztek. Például Kazaksztánban egy építési vállalkozó dolgozott, és ami a munkafeltételeket, a béreket illeti, a munkavállalók bevonását illeti, bizony sokkal jobb feltételeket alkalmaztak, mint ahogy az szokásos volt Kazaksztánban vagyis, ha már minőségi kritériumokban meg tudunk állapodni, akkor mindkét oldalon használni kell ezt. És mechanizmusokat kell találni, amelyek képesek ezt végrehajtani, hogy az a helyese, ahogy ez a jogalkotási javaslatban szerepel, azt meg kell nézni, talán lehet még javítani ezen, de azzal egyetértek, tehát, hogy most nem szabad kapkodni, ugyanaz, mint a közúti közlekedésben a biztonság fontosabb, mint a gyorsaság, de ezt nem ezt jelenti, hogy a végtelenségig hallogatjuk a dolgot. Vagyis komolyan, alaposan tárgyaljuk meg, de haladjunk is közben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bernd. Van-e további képviselő, aki szót kér a mai napon? Frank, parancsolja. Oui, monsieur le président, igen, igen, elnök úr, kedves kollégák, szeretnék csatlakozni mindahhoz, amit itt a kollégák már elmondtak. És az odáig igaz, hogy magára, az alacsony árra nem lehet alapozni, és amit elmondtunk a viszonosság tiszteletben tartásáról, hát szerintem végtelen listát lehetne írni azokról az országokról, amelyek egyáltalán nem alkalmazzák a kölcsönösséget. Az utolsó például a londoni metróval kapcsolatos közbeszerzési pályázat, ahol tudjuk, hogy Japán hogyan viselkedett, és hát számos más ágazatot is említhetnék, egyébként tényleg végtelen listát lehetne írni azokról a harmadik országokról, amelyek egyáltalán nem tartják fontosnak a kölcsönösséget és a múlt héten Strasbourgban beszéltünk a dömpingről, a nappanelekkel kapcsolatban, amelyek Kínából érkeznek, és rögtön jött is az ellentámadás a szilikonnal kapcsolatban Németország részéről. Úgyhogy ha valóban a világpiac szabályainak megfelelően szeretnénk játszani, ami jó lenne, akkor el kell érnünk, hogy mindenkire a világon ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak. Ez rendkívül sürgős dolog. Tehát nem megelőzésről kell beszélni, hanem hogyha azt akarjuk, hogy Európát tiszteletben tartsák, akkor egy aktív, cselekvő és, és saját magát megvédeni képes Európaként kell fellépnünk. Az alacsony árak nem feltétlenül elégségesek, hiszen nagyon sok olyan norma van, környezeti norma, társadalmi norma, bérezési norma, aminek meg kell felelni, tehát egy bizonyos szint alá nem lehet vinni az árakat. Ah, merci bien. Peter, please. Sorry, Chairman. Thank Köszönöm szépen, Peter, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Igazából nem is akartam hozzászólni, de hát mégis röviden azért szeretnék nyilatkozni, mert nagyon fontos témáról van szó, és nem hiszem, hogy itt nemzeti szinten a nemzeti szabályokat kellene alkalmaznunk, hanem inkább átfogó WTO szabályokat kellene alkalmaznunk, és ezen javítani kellene bilaterális megállapodásokkal. Weber kolléga nagyon jól elmondta, hogy a szitával kapcsolatban, tehát a kanadai szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban megvannak a problémák, és a bombárdi, és sokkal jobban hozzáfér az európai piacokhoz, mint bármilyen európai cég a kanadai piachoz Reméljük, hogy ez a probléma egyébként nem sokára megoldódik. Úgyhogy ez egy olyan irány, amiben jó lenne ellépnünk. És van itt még valami, a KKV kérdése és a belső piac. Tehát a belső piac is sem működik jól. A kisebb közbeszerzéseknél már itt belső szinten sem működünk jól szerintem. Úgyhogy, ha megnézzük, hogy milyen helyzetben vagyunk, és vannak az ipar képviselői, eleven nehéz helyzetben vagyunk, magas a munkanélküliség, recesszió van, szeretnénk felgyorsítani a tárgyalásokat és a megállapodásokat az USA-val és más államokkal, de hát először is itt a saját portánkon kellene rendet tennünk. Olyan szabályokra van szükség, és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek kihúznak minket ebből a borzasztóan mély válságból és mocsárból. Köszönöm szépen, Peter. Akkor most az Európai Bizottság képviselőinek adok szót, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Nagyon érdekes véleményeket hallgathattam meg ebben a témában. Úgy vélem, hogy ez a vita, ez tényleg nagyon építő jellegű, és nagyon jó számunkra is, mert így jobban megismerjük a parlament véleményét, és megfelelőképpen tudunk mi is tovább dolgozni. Szeretném én is elmondani a véleményemet, és megválaszolni néhány kérdést. Először is az volt a kérdés, hogy mi lesz az 58 meg az 59 -el. Hát azt tudom elmondani, hogy ha egy ilyen jellegű instrumentumot javasolunk, akkor konzisztensnek kell lennünk, és meg kell néznünk az egyéb bizottsági javaslatokat. Mi most beletettük a pénzt ebbe a kérdésbe, mint ahogy az ezt megelőző irányelvekbe is, és reméljük, hogy ezt az irányelvet el lehet majd így fogadni, ez azt hiszem Szuszta úr pontja volt, és aztán természetesen a következő kérdésekkel is foglalkozunk, de hát ez még egyelőre korai lenne. Kazak úr azt mondta, hogy a 6-os és a 8-as, vagy a 6-os és a 10-es között ellentmondás van. Szerintem nem. Ugyanis, hogyha Brazíliával arról tárgyalunk, hogy meg kell nyitni a piacokat, és ugyanakkor valaki úgy dönt, hogy ki kell zárni valamilyen képviselőket, vagy valamilyen résztvevőket egy közbeszerzési pályázatból, akkor nekünk tényleg állami szinten nagyon komolyan kell folytatni a tárgyalásokat. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ez egy negatív elem, és akkor nem is lehet folytatni a tárgyalásokat. Tehát meg kell néznünk, igazából a rendeletben is megvannak a megfelelő dátumok és határidők, és hogyha az EU-s szinten megszületik a döntés, akkor igazából ez már visszafordíthatatlan, de hát mi inkább ezt a megoldást választottuk, mert úgy döntöttük, hogy a partnerek irányába ez mutatja meg a legjobban, hogy mi mennyire komoly tárgyalófél vagyunk. És aztán van itt egy filozófiai jellegű kérdés, amit Zsadó úr feltett, illetve mások is, hogy jó ötlet-e az iparpolitikai elemet bevenni a közbeszerzési politikába. A bizottság válasza erre eléggé egyértelmű. Azt tudom elmondani, hogy az iparpolitika az, ami a közbeszerzési politika, meg egy másik politika. De hogyha látjuk, hogy ezek összekapcsolódnak bizonyos tagállamokban, és természetesen nem csak ezek kapcsolódnak össze, hanem társadalmi kérdések is, akkor meg kell néznünk, hogy milyen szabályokat lehet ehhez kapcsolni, mint nyitott kereskedelmi intézkedések, például, hogy a közbeszerzés végrehajtásához szükséges vásárlásokat az adott tagállamban kell végrehajtani. A WTO-nak is megvoltak a szabályai, a helyi szabályokra vonatkozólag, és hogyha azt mondjuk a saját polgárainknak, hogy vásároljanak helyi élelmiszert, buy locally, akkor ezt úgy kell megtennünk, hogy azért ez ne legyen bántó a világkereskedelem számára, mert hogyha mindenki csak helyi terméket vásárol, akkor hol marad a világkereskedelem? Tehát ez igazából egy valódi hozzáadott érték, amit kapunk a pénzünkért, és nagyon sokan állást foglaltak emellett az érv mellett. És szeretnék még valamit megemlíteni, amiről eddig nem volt szó. Krisztof Jelner megjegyzésére reagálnék ezzel. Azok az üzenetek, amiket a többi tárgyalópartnertől kapunk, például Genfben és például a GPA-jel kapcsolatban, az itteni tárgyalásoknál már most tényleg mindenki odafigyel arra, hogy nem lenne jó egy kicsit nyitottabbnak lenni, vagy nemzetközi rezsimekhez csatlakozni. Szerintem ez a kérdés most már tényleg komolyan felmerül mindenkiben, és hogy hogyan lehetne a többi partnert arra ösztörözni, hogy tényleg nyissanak. Aztán volt egy kérdés a konzultációról és a hatástanulmányról. Hát a hatástanulmány most már nyilvánosan hozzáférhető. Nem mondom, hogy mindenhonnan maximális támogatást kaptunk, de hát a közkonzultáció eredményei mindig megosztottak. Nagyon szívesen beszélek egyébként erről. Nem mindenki reagált feltétlenül pozitívan de azért az általános támogatást azt érezzük. A hatástanulmánynál volt egy nagy probléma az, hogy nem nagyon lehetett számszerűsíteni bizonyos kérdéseket, mert nem voltak meg a megfelelő, szisztematikusan összegyűjtött statisztikai adatok, még az EU-ban sem, de aztán arról meg végképp nem, hogy a külföldi résztvevők milyen százalékban jelennek meg a közbeszerzési pályázatokon. Úgyhogy nem voltak meg a megfelelő adatok, hogyha valakinek vannak ilyen statisztikai, akkor ezt tényleg szeretettel várjuk, mert egyelőre nem nagyon tudjuk számszerűsíteni ezeket az adatokat. A bizonyíték egyébként megvan, tehát a kép azért eléggé egyértelműen látható, hogyha megnézzük a tendereztetési tendenciákat a világon, akkor azt látjuk, hogy amikor a helyi vállalatok versenyképessége fontos, akkor mindig több a korlátozás. Ez egyértelműen így van, akármennyi példát el tudok erről mondani, itt most konkrét tagállamokat is említhetnék, de nem fogok senkire újjal mutogatni. Az is igaz, hogy a belső piacon ugye működik az árucikkek szabad mozgása, ezt a problémát is szerettük volna megoldani, mondjuk egy 50%-os külföldi tartalom szabályjal, vagy valami hasonlóval, de hát nem gondolnám, hogy ez lenne a legfontosabb érv a mostani vitában. Amikor exportról és importról beszélünk, a származási hely kérdése mindig felmerül, hogy hogyan lehet egyáltalán meghatározni egy ilyen rendkívül integrált ellátási láncban, hogy egy adott termék pontosan akkor most honnan is származik. Aztán gyorsan szeretnék reagálni egy olyan kérdésre, ami a fejlesztéssel állt kapcsolatban. A legkevésbé fejlett országok ki vannak zárva ebből a javaslatból, náluk teljes a hozzáférhetőség lehetőség, amennyiben egyetlen képesek arra, hogy jelentkezzenek egy közbeszerzési pályázatra. Aztán, hogy hogyan kellene különbséget tenni a fejlődő országok és a már rendkívül versenyképes feltörekvő gazdaságok között, hát ezt nem tudom, hogy hogyan lehetne megtenni, hogy kizárhatunk például külföldi cégeket a közbeszerzésből, és csak helyi társaságok pályázhatnak, de nem biztos, hogy ettől kapjuk a legjobb minőséget a pénzünkért. És azt is meg kell néznünk, hogy a korrupciót és az egyéb hasonló eljárásokat hogyan tudjuk a leghatékonyabban kizárni ebből a folyamatból. Úgyhogy óvatosságra intenék, hogyha valami hasonlót akarunk alkalmazni, akkor arra csúnyán fognak nézni, mert hogy akkor a feltörekvő országok fejlődését korlátozzuk. Be is fejezném, nem hinném, hogy lenne még időm, de még egy utolsó dolgot szeretnék elmondani, és utána a GPA-ről és a belső piac fragmentációjáról hozzá fog majd szólni a kollégám. Tehát azt szeretném még elmondani a protekcionizmus témakörében, hogy talán sokan úgy gondolják, hogy nem kellett tenni semmit, de ez egyszerűen nem alternatíva, ez nem opció, ez nem lehetőség, mert akkor minden harmadik ország irányába azt kommunikáljuk, hogy minden úgy mehet tovább, hogy eddig volt, és hogy megtarthatják az eddigi zárt szabályaikat, de ez nem jó. Nekünk az a célunk, hogy mindenkit arra kényszerítsünk, ösztönözzünk, hogy nyitottabb legyen, tehát ha nem teszünk semmit, az nem opció különben ugyanolyan zártak maradnak a piacok a harmadik országokban, mint ahogy eddig voltak, és megmaradnak ezek a nagyon kellemetlen akadályok. És akkor most átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék akkor hozzászólni a belső piaci politikákkal kapcsolatban. Az 58-as és 59-es cikkeknél a jelenlegi közbeszerzési szabályoknál az 58 és az 59-es szól a viszonosságról, de ezek csak a vízre, a közlekedésre és a postai szolgáltatásokra vonatkoznak, másra nem. Ezeket a szabályokat nem tettük bele az új reform javaslatba, a kollégám már elmondta, hogy miért mi mindenképpen szeretnénk, hogyha egy másik instrumentumban kerülnének kezelésre ezek a kérdések. Reméljük, hogy a tanács és a parlament is megérti majd azt, hogy miért nem került bele az 58 és az 59 és az új javaslatba. Természetesen mi is nyitottak vagyunk, hogy megvizsgáljuk ennek a lehetőségeit, de azért azt ne felejtjük el, hogy amennyiben ezt visszatesszük, akkor a reform megtárgyalása sokkal bonyolultabb lesz. De összességében ennek nem is a reformcsomagba kellene bekerülnie. Másodszorban pedig két megközelítés van, a 6-os, illetve a 8-tól 10-ig ez a központosított megközelítés. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a két megközelítés képes egymás mellett létezni, ezek igazából kiegészítik egymást is, nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. A 6-tól 8-ig tartó rész az egy minden nap megvalósuló közbeszerzési pályázat, ahol esetleg előfordulhatnak visszautasítási kérelmek de amennyiben úgy látjuk, hogy a mindennapi gyakorlatban bizonyos tagállamok szempontjából nagyon sok a visszautasítás, akkor a tízes cikk lép életbe. Tehát úgy véljük, hogy ez a két intézkedés koherens EU-s politikát hoz létre, és egymást kiegészíti a külföldi pályázati résztvevők szempontjából. Aztán a hatos cikkel kapcsolatban felmerült hogy itt akár 60%-os költségnövekedés is életbe léphet, de azért szeretném elmondani, hogy a mindennapi közbeszerzések során, tehát a hatos cikk értelmében maguknak a pályáztatóknak kell eldönteniük, hogy amennyiben nincsen visszautasítás, visz, amennyiben nincsen viszonosság, milyen módon korlátozhatják az ilyen államokból érkező pályázati résztvevőket, mondjuk Kínát és amennyiben szükség van arra, hogy kizárjanak valamilyen részvevő felett, akkor annak természetesen vannak adminisztratív költségei, ez egyértelmű. Az adatoknál azt szeretném elmondani, hogy a mi becsléseink szerint az az 5 millió eurós határ, amit szerepeltetünk, ez tulajdonképpen megfelelő lenne, tehát az 5 millió alatt teljes nyitottságot kell biztosítani. Ez az összes közbeszerzési pályázat 93%-át lefedi, tehát a 93% nyitott lesz külföldi pályázók részére is, és csak 7% lesz olyan, ami zártabban működik vagyis ez azt jelenti, hogy az összes pénz 40%-a mindenképpen nyitott közbeszerzési pályáztatásban kerül majd elköltésre, és 60%-nál lehet szó korlátozásokra, hogyha erre kérelem születik. Aztán a belső piac megosztottságára vonatkozó instrumentum tulajdonképpen azokat az eseteket kezeli, amikor nincsenek megfelelő európai szintű kritériumok a külföldi résztvevők kezelésére nézve, tehát szükség van egy olyan általános szabályra, ami ezeket kezelés. még egyszer mondom, hogy 5 millió euró alatt teljesen nyitott a közbeszerzési piac. És ráadásul itt lefektetésre kerülnek azok a kritériumok is, amelyek mentén a külföldi pályázókat vissza lehet utasítani, például a viszonosság hiányossága miatt. Természetesen itt esetről esetre, tehát adhok alapon meg kell vizsgálni minden egyes ilyen visszautasítási lehetőséget, hogy a viszonosság érvényesül vagy nem érvényesül, és a jelenlegi teljesen szétzilálódott belső piachoz képest ez csak jobb helyzetet okozhat, vagy hozhat létre. Tehát vannak olyan tagállamok, ahol szívesen kizárják a külföldi pályázókat más országokban nem, hát ez aztán teljes szétmorzsolódáshoz vezet, és így egyáltalán nem működik az egységes európai belső piac, tehát mindenképpen arra törekednénk, hogy ezt megszüntessük. A GPA országok tökéletesen illeszkednek ebbe a szövegbe, ugyanis a GPA partnerek számára biztosítjuk a megfelelő hozzáférést. Elnézést kérek, mondja az elnök, egy nagyon picit, hogyha kevésbé hadarna, akkor követhetőbb lenne. Igen, igen, mondja a bizottság képviselői, tehát a GPA témában azt tudom elmondani, hogy itt is a nemzetközi normák betartására helyezzük a hangsúlyt. Ezek is olyan partnerek, akiknek megfelelő hozzáférést biztosítunk. Vannak olyan piaci részek, amelyeket lezárunk, de ez közös megegyezés alapján történik és még ezekben az esetekben is lehet lehetőség arra, hogy meghívjanak külföldi partnereket közbeszerzési pályázatokra, úgyhogy a GPS követelményeket maximálisan szem előtt tartjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes kollégának a mai vitát. Az a benyomás alakult ki a saját környezetemben, hogy a pénztárca nagyban meghatározza a saját hazai termékhez való kötődést is, és hasonló a helyzet az állami intézményeinknél is, szerintem. Aztán a vitában nem tudom, ma kiderült de inkább a belső piachoz tartozik az, hogy az európai belső piacon is van mit megbeszélnünk és tisztáznunk, és hogyha a viszonosságra gondolok, akkor Gondoljunk csak arra, hogy a francia TGV utazhat Németországban, akkor esetleg a német IC-t is rá lehet engedni a francia-angol alagútra vagy csalagútra. Ezt hiszem, hogy ez már egy másik vita és én a menetrenddel is szívesen foglalkoznék. Leegyszerűsíthetném a dolgot, a vita során ez kiderült, hogyha a jelentésemet gyorsan előterjesztenénk és szavaznánk, ez ahhoz vezetne, hogy akik gyorsan akarják, azok gyorsan kapják, és akik azt szeretnék, hogy a dolog elbukjon, azok is elégedett lennének, mert akkor a tanács elé kerül, és ott szépen megsavanyodik, és ezért a következő hetekben szálljunk rá időt, és azt követő heteket is rászánjuk, hogy tényleges megoldást találjunk a dossziéban. Hálás lennék azért, hogyha a parlamenten belüli hatásvizsgálattal foglalkozó részleget megkérhetnénk, hogy nézzék meg ezt a az anyagot, miután a bizottság hatásvizsgálatát is bírálták, én a következő koordinátorok ülésén fel fogom vetni, és azt is javaslom, hogy így gondoljuk végig, hogy a meghallgatásra kit hívunk meg, és jó lenne hogyha kellő időt tudnánk szánni erre, hogy megnézzük a hatásokat, amelyek keletkeznek a belső piacon, illetőleg más országban a piacnyitás milyen hatásokkal járna. Ezt is meg kell beszélnünk, így tudunk haladni ezzel az anyaggal. Köszönöm szépen én raportőrként, hálás vagyok a mi vitáért, és hogyha megengedik, akkor közvetlenül rá is térek a 20-as napi rendi pontra, röviden. Most megnézzük a kereskedelmi védelmi eszközöket a bizottságkal. A bizottság eh, a 2011-es jelentést juttatta el hozzánk ebben az összefüggésben. Jól, röviden szeretnénk hozzászólni a jelentéshez. A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy észszerűnek, észszerű egy vitát folytatni, és nagyon szerencsés lenne, hogyha a jelentést korábban megkapják a jelen, közelebb a, a jelentési szezonhoz, tehát nem egy évvel később, és örülnék, hogyha a bizottság képviselői a PowerPoint prezentátot is megtarthatnak, és törekedni kellene arra, hogy fél hétkor beszerez, befejezzük ezt az anyagot, és át is adom a szót Velge úrnak és Müller úrnak az Európai Bizottság részéről. Um, Köszönöm, elnök úr. A kereskedelemvédelmi eszközökről szóló napirendi pont keretében először is a harmadik országok fellépéseiről beszélnék az EU exportőrökkel szemben. A nemzetközi kereskedelmi eszközöket az EU is használja, illetve a harmadik államok is használják. EU exportok ellen vagy vizsgálatot, vagy különböző intézkedéseket jelent ez a harmadik állami kereskedelmi ö, ö, beadványok monitorozása ö, azt a célt szolgálja, hogy az exportőrök számára ezeket a piacokat ö, nyitottként fenn tartsuk, támogatni kívánjuk az exportőröket természetesen, ö, Nyilván 5 percben megpróbálnánk most összefoglalni, hogy hogy néz ki ennek a monitoring tevékenységnek a helyzete. Az Európai Bizottság a 9. jelentését készítette el a monitoringról. Nagyon röviden, hogy miről is beszélnénk. Melyek a tendenciák, számadatokkal alátámasztva, aztán melyek a fő eredmények, illetve fő problémák, mit tudtunk elérni ezen a területen, és aztán leszűrnénk a tanulságokat. Először is nézzük, tekintsük át a tendenciákat, kereskedelmi védelmi fellépések harmadik államok részéről az EU exporttal szemben. Alapvetően két számsort láthatnak. Az első számsor azt mutatja, hogy hány intézkedést foganatosítottak EU exportőrökkel szemben és látható, hogy az elmúlt években alapvetően stagnált ez a szám, 2009-ben 138 intézkedés történt, 2010-ben némileg csökkent, 2011-ben némileg nőtt a számuk, de gyakorlatilag ugyanabban a e, nagyságrendben maradtunk. Ha megnézzük, hogy hány vizsgálatot indítottak EU exportőrökkel szemben, akkor hasonló a tendencia, Hogyha megnézik a jobb oldalon a teljes számot, 2009-ben 45 ilyen ö, ö, vizsgálat indult, 2010-ben 40-re csökkent, 2011-ben pedig 33-ra ez a szám. Ö, első ránézésre csökkenés tapasztalunk, de valójában nem nagy a változás. Mi ennek az oka? Az oka a véd záradék tevékenység, nem a kétoldalú védzáradékokra gondolok, amiről sok vita, szó, sok vita szólt itt a parlamentben, hanem a hagyományos eh, védintézkedésekre amelyeket az egyes országok ilyen vizsgálatoknál, intézkedéseknél alkalmaznak, mindenfajta forrásból eredő importra vonatkoznak ezek. Tehát amikor véd vizsgálatot indítanak, akkor független az attól, hogy az adott terméket honnan, az Egyesült Államokból, Indonéziából, EU-ból importálják-e. és a véd intézkedések esetében az export volument befolyásolja ugye a célország által foganatosított intézkedés 2009-ben India például 10 vizsgálatot indított, ami nem járt azonban intézkedéssel. Hát most tekintsünk egy kicsit a számadatok mögé. Nem sokat mondanak így magukban ugyanis. Szeretném ezzel a szlájddal érzékeltetni, hogy mi is áll a hátterében a számsoroknak. Ezen a területen azt tapasztaljuk, hogy a harmadik országok nem mindig tartják be a WTO szabályokat. Az Európai Unió természetesen nem tud semmit tenni az ilyen intézkedésekkel szemben. Ezeket a WTO szabályai szerint kellene foganatosítani, illetve a szabadkereskedelmi szabályok szerint. Van egy sor probléma. Először is az eszközök nem megfelelő használata. Itt két dolgot említenék. Az egyik a retorzió alkalmazása. A múltban és tapasztaltunk meg jelenleg is bizonyos TDI eseteket, ahol fogadfogért módon léptek fel. EU export esetében is előfordult ez, amikor ilyen eset előfordul, ugye semmi sem, senki sem mondja meg, hogy igazából itt retorzióról van szó. De például az Európai Unió bizonyos importkorlátozásokat vezetett be vezetett be, és eh, erre válaszul eh, intézkedések történtek. Eh, bizonyos szkennerek esetében e, importkorlátozást vezetett be az EU, aztán a harmadik állam hasonló intézkedéseket vezetett be, vagy van még egy példa az Európai Unió. munkaegészségügyi korlátozásokat vezetett be, ami nagyon ritka, és az az ország, akik az érintett, szintén veszélyesnek nyilvánított bizonyos EU termékeket. Mit teszünk? Közvetlen közelről nyomon követjük az ügyeket, a vizsgálatok során koordinálva az ipari képviselőkkel, a tagállamokkal, a harmadik államokkal, akik esetleg szintén vonatkozik a fellépés, és gondoskodunk, igyekszünk gondoskodni arról, hogy tartsák be a szabályokat. Amikor súlyos az eset, akkor a VTO-hoz fordulást is megfontoljuk. Van most pillanatilag egy ügy, ami Genfben van, és a jövő év elején születik meg a döntés benne. Mi a helyzet, amikor safeguard jellegű intézkedésről van szó. Egyes fejlődő országok számára nagyon vonzó ez az opció, mert könnyű alkalmazni a igazolandó feltételek nem olyan rázósak, például az olaj, import, és egy-két országra szokott ez vonatkozni általában. Tehát ez az egyik probléma, amit itt tapasztalunk. Másik probléma az átláthatóság hiánya, és ez nagyon gyakran előfordul, hogyha az exportőr védelmi nyomozás alá esik az EU-ban, vagy az Egyesült Államokban, Kanadában, és a hatóság úgy dönt, hogy intézkednie kell, az exportőr pontosan tudja, hogy a dömping márzsot hogyan számolták ki. Az exportőr és a jogásza elvileg pontosan ki tudja számolni egy tizedes egy pontosságig, hogy 20,5 és miért nem 20,7 ez a marzs. Bizonyos más országok azonban, akik ezt az eszközt alkalmazzák, nem ennyire átláthatóan járnak el. Úgyhogy igazából a sötétben tapogatózik az exportőr a tekintetben, hogy hogyan sikerült ezt a márzsot kiszámolnia az adott hatóságnak. Fontos lenne, hogy a normákat itt is betartassuk, és az átláthatóság megvalósuljon. A negyedik és talán legsúlyosabb probléma, amit megemlítenék, az az, hogy ezek az ügyek egyre bonyolultabbak, egyre összetettebbek, egyre komplexebbek, egyre rázósabbak. Egyre nagyobb volumennyét érinti az exportnak, milliárdos szintet ér el a probléma. Persze az uniónak is vannak ügyei, a kereskedelem jelentős részére vonatkozóan egyre bonyolultabbak az ügyek, egyre bonyolultabbak a vonatkozásaik. Az Európai Uniónak az exportőrökkel koordinálnia kell, de amikor támogatásról van szó, lehet szó EU támogatásról, lehet a tagállamok által nyújtott legális támogatásról is szó, úgyhogy hát nagyon bonyolult koordinációra van szükség, ami megnehezíti a mi életünket. Beszéltem a problémákról, de melyek a vívmányok, az elért eredmények az elmúlt év során? a tevékenységünk gyümölcsöző volt, sikerült bizonyos pozitív eredményeket elérni, a zeroing, amiről nyilván tudnak, az Egyesült Államok a zeroingot alkalmazta a dömping mars kizámolására, sok VTO tag vetette fel a kérdést, a zeroing így véget ért. A második pont konkrét egyedi esetek ügye, a kőolaj származékok esetében Ukrajna ö, intézkedéseket ö, akart foganatosítani, de ö, végül eleltető. Litvánia és Lengyelország volt érintett. Ö, a sikert koordinált fellépéssel tudtuk elérni a lengyel és a litván hatóságokkal, tudtunk együttműködni gyümölcsözően végül sikerült Ukrajnával szemben ezt az eredményt elérnünk. Aztán Brazíliával volt egy borügy, ami az idén alakult ki októberben az EU-n belüli koordinációnak köszönhetően a bortermelő tagállamokkal való együttműködésnek, illetve egy sor harmadik országgal való együttműködésnek köszönhetően, amelyekre mind-mind kiterjedt Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, ez a brazil vizsgálat, sikerült együttműködnünk. Látják itt a többi példát, és sikerült némi pozitív eredményre jutnunk. Végül, de nem utolsó sorban néhány konklúziót is megosztanék önökkel annak alapján, amit elmondtam. A harmadik országok tevékenysége továbbra is intenzív, bár viszonylag stagnáló szinten van, egyeztetett erőfeszítésre van szükségünk ezen a területen, Beszéltünk a szóban forgó gazdasági értékekről és a bonyolultság fokáról. Az Európai Bizottság aktív szerepet kíván betölteni ezen a területen. Szeretné megmozgatni az összes szerepvállalót annak érdekében, hogy az exportőrök számára pozitív eredményeket érhessünk el. Látom, hogy nagyon kevés az idő, úgyhogy itt be is fejezném. Köszönöm szépen. Vielen Köszönöm szépen a prezentációt és a betekintést az ügyekbe. Vannak-e képviselők, akik a témában szeretnének megszólalni? Ha nincsenek ilyenek, akkor egy személyes megjegyzést engedjen meg részemről, bár csak részben illik ide, de elmúlt héten Strasbourgban voltunk a plenárison, és egy konkrét dömping vagy antidömping esetről beszéltünk, hogyha semlegesen akarok fogalmazni, és a képviselők nagy része úgy gondolta, örülnénk, hogyha nem élne a lehetőséggel a bizottság, hogy maximális időt kihasználja a vizsgálatra, tehát a kilenc hónapos idő előtt elvégeznék a vizsgálatot. A biztos nem tudott jelen lenni azon a konkrét napon. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottsághoz eljuttatnák az üzenetet és a főigazgatósághoz, és hát ez ennek az útja, hogy ön, mint munkatárssal közöljük, mint önnel, és kifejezetten kérjük, hogy a témát gyorsan dolgozzák fel. Szeretne reagálni? Amennyiben, de Janik, elnézést. <clears throat> Euh, A kérdésem rövid kérdés lesz. A környezetvédők számára van egy nagyon fontos pont, és örülnénk annak, hogyha ezt a bizottság egy kicsit részletesebben is kifejtené. Ez a támogatás elleni csomag. Daniel Kaspari már szólt ezzel kapcsolatban, és beszéltünk a kínai nap panelek kérdéséről, és én egészen pontosan azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság most a támogatások kapcsán hogyan jár el. Tehát, eh, hogy hogyan lehet támogatást nyújtani olyan esetekben, amelyek kifejezetten a környezetvédelem ellenébe mennek. Beszéltünk a WTO kapcsán a halászati kérdésekről, és nagyon jó lenne, hogyha a bizottság megnyugtatna minket arról, hogy a megfelelő környezeti normákat figyelembe fogják venni a védelmi intézkedések tekintetében. Igaz, hogy van egy olyan vita, ami folyamatosan visszatér, amikor klímapolitikáról van szó, ez pedig a carbon leakage, és nagyon sok esetben megjelenik az, hogy amennyiben Európa megfelelő ambíciókat táplál a környezetvédelmi kérdésekben, akkor meg fogja tudni védeni magát azokkal az államokkal szemben, ahol nincsenek meg mondjuk az ETS-sel, vagy az ETS-nek megfelelő követelmények a vállalatokra nézve. Úgyhogy a bizottság válaszát várjuk a környezeti és társadalmi normák beépítésével kapcsolatban a támogatási politikában, illetve a támogatás ellenes intézkedéseknél. Egy másodpercre kérek türelmet, mielőtt a válaszra kerítenénk sort. Nekem is van képviselőként még egy kérdésem. A kérdés most, van-e a bizottságnál vizsgálat arra vonatkozóan, hogy az antidömping esetek milyen hatással járnak a vállalkozókra, a foglalkoztatókra, a fogyasztókra nézve itt Európában? arra gondolunk, hogy az antidömping irányelv felülvizsgálatát kezdjük meg jövő évben, és érdekes lenne megtudni, milyen tapasztalatokat tudunk szerezni antidömping esetekben, milyen eredményre vezet ez a foglalkoztatottak, a munkavállalók, a vállalkozók, illetőleg a fogyasztók szempontjából. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ketten vagyunk. Egyébként jelen is Velge úr fog reagálni erre a kérdésre, amit hallottunk. Jó? Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés a környezeti és adott esetben szociális következményeit vizsgálja, problémáit vizsgálja a kereskedelemvédelemnek. Lehet, hogy ez nem kielégítő egy adott módon, hogyha a hagyományos kereskedelemvédelmi eszközöket, antidömping, antitámogatási intézkedéseket vagy védintézkedéseket alkalmazunk, akkor nehéz ezeket nemzetközi jogi alapból kiindulva alkalmazni. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy itt az Európai Unióban nálunk van egy bizonyos szintű környezetvédelmi fellépés, és ez drága, és azt akarjuk, hogy ez mutatkozzék meg az európai termelők számaiban, de ezekre a kiadásokra szükség van és vannak olyanok, akik egyszerűen nem teljesítik ezeket a környezetvédelmi elvárásokat. A kérdés persze az, tudunk-e valamit tenni, nemzetközi tárgyalásokon tudunk itt esetleg fellépni, de pillanatnyilag a VTO megállapodások olyanok, amelyenek, és az, ezt nem tudjuk figyelembe venni antidömping kalkulációkban megtenni, tehát ez azonnal kikezdenének bennünket, ha ezt megtennénk, ha megpróbálnánk. És a környezeti mérlegeléseket be lehet vezetni, persze hogyha van egy eset, és azt mondjuk, hogy van egy támogatás, vagy dömping, és akkor ott valamilyen, ami adott esetben meg kell nézni egy közérdekű vizsgálat keretén belül, hogy itt ilyen egészségügyi vagy egyéb hatások jelentkeznek-e, és hogy mennyire árt ez összességében a gazdaságnak. Ebben az összefüggésben egy környezetvédelmi megfontolást lehetne alkalmazni, de ez pont fordítva van, tehát mint, ahhoz képest, mint amit ön kérdezett, ami pedig Kaspari úr kérdését illeti tehát mit, hogy köve, figyelemmel kísérjük-e a kivetett intézkedéseket. Nem, szisztematikusan ezt nem csináljuk. Öt évig követjük az intézkedéseket, és öt év után eljutnak egy olyan pontra, amikor nem lehet meghosszabbítani ezeket, kell tekintve attól, hogy valaki kéri, tehát a, a, az ágazat kéri, amelyik ezt csinálja, hogy adott esetben egy felvizsgálatot indíthatunk, és akkor látnánk, hogy az intézkedés mennyire volt hasznos vagy eredményes. Ez a legvalószínűbb helyzet, ahogyan ezt, ezt vizsgáljuk. Aztán vannak általános elvek, hogy kérésre lépünk, hogyha ilyen van. Tehát ha megnyitunk egy esetet, akkor alapesetben valamilyen panaszt várunk valamilyen ágazattól, tehát hogy neki egy ilyen ágazatnak az iparnak fel kell lépnie, tehát hogy sérül valamilyen előírás, és a helyzet ugyanaz, mint amiről beszéltem, hogyha az európai ipar azt mondja, hogy nem elég jó a védelem, akkor megvizsgáljuk az esetet, felvizsgáljuk az esetet. Hogyha az exportőr jön, azt mondja, hogy túl magasak a vámok, ez egyszerűen túl sok, és kiszorulunk a piacról, és akkor megnéznénk ezt, és egy felvizsgálatot alkalmaznánk, de ehhez kérniük kell ezt, tehát kérdésre tennénk. De persze nem vagyunk vakok természetesen. Amit megteszünk az az, hogy viszonylag jó hozzáférésünk van az import statisztikákhoz, és vannak speciális statisztikáink is, amelyeket a 14.6-os cikk alapján végzünk. A vámok beszedését vizsgáljuk az antidömping fellépés alapján, és amikor meg az importok után láthatjuk, hogy mennyire voltak hatékonyak az intézkedések, milyen mennyiségi fejlődés figyelhető meg egy adott termék esetében. Egy másik lehetőség volt, az, hogy kikerüljük a témákat. Hogyha megnéz, vannak meglehetősen magas vámok helyenként, de van, amikor megkerülik a vámfizetést, és az import statisztikákban ez feltűnik, és akkor adott esetben eljárást tudunk indítani a vám elkerülés miatt, vámfizetés elkerülése miatt egy rendszeres monitoringot kellene alkalmazni, ez egy fontos kérdés. És hogy mit teszünk az európai piacon, az ötlet egyébként néhány évvel ezelőtt megszületett már, egy más összefüggésben. A Mendelssohn biztos úr zöld könyve alapján el kell, hogy mondjam, hogy az európai ágazataink azt mondták, hogy ők ezt nem szeretnék, szinte egységesen, meglehetősen egyszerű a dolog. Ez nagyon drága, mert a fejleményeket csak akkor tudjuk értékelni, hogyha ugyanazt a vizsgálatot csináljuk meg, amit már egyszer megcsináltunk eredetileg. Tehát most egy újabb vizsgálatot illeti, tehát az európai termelőkhöz, fogyasztókhoz, felhasználókhoz, importőrökhöz kérdőíveket küldünk, és a vizsgálatot lefolytatjuk, és az eredmény ugyanaz lesz, vagy mégse, de egyszerűen nincs rá elég forrásunk. Az EU ipar azt mondta, ő ezt nem szeretné, mert túl drága, és az importőrök, az exportőrök, vagy bármelyik más piaci szereplő nem mondja azt, hogy e valami történt, ami nem kielégítő. Egy utolsó szó hogy túl magas vámokat vetnek ki. Vegyük például az Egyesült Államokhoz képest, mi lényegesen alacsonyabb vámokat vettünk ki, de más országoktól eltérően van egy kalkulációs eszközünk, ami azt jelenti, hogyha egy, egy dömping mértéket kalkulunk, akkor ez nem az utolsó szó, és a kérdés az, hogy a teljes marzsra szükség van itt, akkor alacsonyabb vámot is kivethetünk, tehát nem kell teljes mértékben ezt kivetni, és gyakorlatilag alacsonyabb vámkalkulációkból szedjük be a bevételek egy jelentős részét, és összehasonlítva más felhasználókkal meglehetősen korlátozott az, amit tenni tudunk. Köszönöm szépen. Van-e további képviselő, aki hozzá akar szólni a PowerPoint prezentációt a következő órákban eljuttatjuk a képviselőknek. Ennyit szerettem volna még elmondani, ezzel lezárom a vitát. És a TDI modernizáció ról fog vitát folytatni a bizottság, és egy workshopot is szerveznek, és egy közmeghallgatás is lesz a következő iter ülésen december 18-án. Köszönöm, hogy eljöttek. 21-es pont egyebek. Nem látok pillanatnyilag hozzászólást. A 22-es a következő ülés. December 17 és 18-án lesz. Akik részt vettek a mai ülésen, annak köszönöm a titkárságnak, köszönöm a tolmácsoknak is. Mindenkinek egy kellemes karácsonyi időszakot kívánok.